Αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια... Jó napot kívánok! Kezdjük az első napi rendi ponttal, ami az emberi jogsértések a 144-es eljárási cikk szerint a, az első napi rendi pont, tehát az emberi jogok vallásszabadság megsértése ezek között Burkina Fázóban. Emlékeztetem önöket arra, hogy a Catch the Eye spontán hozzászólások eljárását is igénybe vehetik, szót kérhetnek, felírjuk önöket a listára, elektronikusan jelentkezhetnek. Az erre vonatkozó utati, ut, utasítások pedig a illetve a jelzések a bejáratnál vannak. Nézzük, akkor Kankó asszonynak adom meg először a szót egy percben. Mein Hart blut. Vérzik a szívem. Azért, mert hazámban, Burkina Fázéban vallási elnyomás alá helyezedett az iszlám radikalizálódás és erőszak miatt. Szíriában haltak meg először emberek, és most a, a halál szörnyűséges ideológiáját máshogy is terjesztik, templomokat, mecseteket támadnak, ennek egy célja van, a társadalmak megsimmesítése. Olyan helyekre irányulnak, ahol az emberek gyülekeznek, imádkoznak, énekelnek, nevetnek, szeretik egymást a regionális terrornak megvannak a következményei. A politikai kihatásai is rettenetesek lehetnek Európában is. Először a migráció kapcsán, de de ne feledjük el, hogy az Európai Unió lelkében is eh, károkat okod. Továbbra is támogatni kell ezeket az országokat azért, hogy garantáljuk a régió biztonságát. A tartós fejlődés eh, a megfelelő Afrika stratégia mentén való útmutatás alapvetően fontos. Így lehet eh, a terrort alkalmazó rezsimek ellen fellépni. Nem szabad elfelejteni ezeket az országokat, ha nem, akkor tűzvész lesz, amelynek eh, a következményei Európára is eh, átterjednek, eh, ha Burkina Faso is elveszti vallását. Köszönöm szépen. A következő Csáncasszony egy percben. Senkit nem szabadna erőszak áldozatává tenni a etnikai hovatartozása, hovatartozása vallása, politikai véleménye miatt sajnálatos módon ilyen célzott erőszak egyre inkább megfigyelhető Burkina Faso-ban. Több mint 700-an haltak meg idén, és százezrek kényszerültek elhagyni otthonukat. Burkina Faso-nak azonban hosszú vallási tolerancia története is van, amit támogatni akarunk. Szeretnék szeretném én is támogatásomról biztosítani azokat a bátor embereket, akik erre a hagyományra támaszkodva próbálják megoldani a vallásközi konfliktusokat. Az emberi biztonságot nem a fegyverek teremtik meg, Sőt, azt látjuk Burkina Faso-ban, hogy az a kormányzati stratégia, hogy a gyanúsítottakat kivégzik, további radikalizációt okoz. A rendvédelmi szerveknek mindig oda kell figyelniük az emberi jogokra, ha nem csak félelmet akarnak kreálni. Ugyanakkor az emberek elvárhatják a megfelelő megfelelő életszínvonalat. Az ilyen incidensek olyan helyről szoktak származni, ahol nincs reménye. Az EU agrárpolitikája is a probléma része, hiszen támogatással odaviszik a tejport, ami a helyi tejipart ássa alá. Az EU emberi jogi válasza koherens kell, hogy legyen, támogatnunk kell azokat, akik ellenállnak a szélsőségeknek, és békét akarnak kialakítani Köszönöm. Arena asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, Burkina Faso egy szekuláris eh, állam, eh, amelyben korábban békésen együtt éltek eh, különböző vallások, a muzulmánok és a keresztények. Az ilyen, keresztény, az ilyen párbeszédnek ott története van sajnálatos módon 2015 óta Burkina Faso-ban, csak úgy, mint a Száhel többi országában kirobbant az erőszak, amelynek áldozatai a polgári lakosság, és az elkövetői pedig fegyveres csoportok és a dzsihadisták, e, megcélozva az összes mérsékelt vallási közösséget, és így megpróbálják aláásni az alapját ennek a közösségnek, amely egyébként nyitott e, a szegénység ebben a térségben, e, e, e, ezt fel kellene számolni. Az állam gyengesége a probléma része, valamint a mindent átható korrupció is. A biztonságot garantálni kell, és a G5 Száheltől pedig azt szeretnénk, hogy fokozza erőfeszítéseit a biztonság érdekében. Humanitárius támogatásra van sürgősen szükség, hiszen több mint másfél millió személy él ott, aki éhezik, nem csak biztonsági fellépéssel fogunk eredményt elérni, hanem humanitárius és élelmiszer segély is kell hozzá. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Vélenő Ruiz kap szót. Del Sahel está inmersa en una crisis humanitaria muy grave. Köszönöm szépen, elnök úr. Súlyos humanitárius válság van, terrortámadások, éghajlatváltás, amely szárazságot okoz. Burkina Fázóban Négyszer annyi civil lakos halt meg, mint 2014-ben. Azt látjuk, hogy a biztonság katonai kérdés. A második cél pedig az, hogy az Afrikából való migrációt az Záhel régió, amely, amelynek a, a tranzit régiója a Záhel terület, megszüntessük. Nem szabad azonban, hogy oda küldött katonák védjék ezt meg, hanem az igazságosságnak kell érvényesülnie. A gazdaságpolitikát, kereskedelmet meg kell változtatni. Nem a posztkoloniális modellt kell alkalmaznunk, hanem globális politikára van szükség az adóság és, ad, és adó terület területeken olyan politikát kell elindítani, amivel az emberek az országok maradnak, béke, biztonság alakul ki, a demokráciáért kell kiállnunk, amelyben a civil társadalom a gazdasági érdekekkel szemben érvényesülhet, és elsősorban az európai társaságokkal szemben. Köszönöm szépen. Most a szót Öttyen úrnak adom meg egy percre. Igen, tisztelt kollégák, a helyzet a, az ellen vidékben a humanitárius helyzet Burkina Fázóban aggodalomra ad okot, és úgy gondolom, hogy az áll országoknak a szomszédos országokkal közösen, Malival, a többi szomszédos országgal együtt kell működni. Elhangzott Burkina Fázó valaha az az ország volt, ahol a vallások békében éltek együtt, ma már nem ez van. Korábban a vallásnak nem volt szerepe emiatt, és ma azonban ez jelentős. Nem csak arról van szó, szó, hogy a keresztényeket üldözik a, a dzsihadiszták, hanem a mérsékelt muzulmánokat is megcélozták. Ez azt mutatja, hogy olyan kulturális helyzet alakult ki, ahol az embereknek már a bizalma elveszett. Óriási problémát jelent ez a a vallásközi párbeszédben. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy ezért el kell induljunk, megerősíteni ezt a régiót, perspektívákat felkínálni az emberek számára, hogy ne radikalizálódjanak. De azzal is összefügg ez, hogy katonai támogatást kell adnunk. A kolléganő azt mondta, hogy a biztonság nem a katonáktól függ, de igen, tőlük is igen, tisztelt hölgyeim és uraim, és éppen ezért európaiként még erősebben fel kell lépnünk a régióban. Köszönöm. Köszönöm szépen.

a, vannak olyan országok, ahol az iszlám szélsőségesek halált okoznak, és minden szabályt, törvényt megkerülnek, így Burkina Fázóban is. Muzulmánok, keresztények nagyon hosszú ideig békében éltek egymás mellett. Mégis néhány évvel ezelőtt halálos támadások indultak, halált okozó támadások az Al-Qaida nevében és az iszlám állam nevében támadások, keresztények és mérsékelt muzulmánok ellen minden eh, héten a Burkina Faso különböző régióban, régióiban templá, templomokat támadnak meg, elűzik az embereket, keresztények menekülnek, óriási eh, szükség van a eh, a biztonság iránt. A menekült, áll, menekült áradatokat üldözik lehetőséget kell adni ennek az országnak a segítségen keresztül adni, hogy ellen tudjanak állni, az iszlamista erőket pedig el kell ítézni, és fel kell határozottan lépni ellenük. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő hozzászóló az SND frakció nevében Gill egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. A burkina fazói helyzet folyamatosan romlik. Fontos, hogy ezt a kérdést holisztikus módon közelítsük meg. Miért foglalkoztathat minket a Sahel régió és Burkina Faso ügye? Nos, azért is, mert az ottani bizonytalanságból embercsempés embercsempész szervezetek hasznot húznak. Stratégiát kell kialakítani Nyugat-Afrikára vonatkozóan. Támogatnunk kell ezeket az országokat, nagyon rossz az anyagi ellátása a helyben ott lévő Európai Uniós szervezeteknek. Hogy előfordulhat, hogy per nélkül kivégeznek gyanúsítottakat, hogy ezereket, tízezereket üldöznek el otthonukból, ez elfogadhatatlan. Az Európai Uniónak is felelőssége van ebben. Ki kell vizsgáltatni ezeket az ügyeket. A g erről már határoztak egyszer, és az emberi jogi követelményeknek való megfelelését valamennyi helyi fegyveres csoportnak ismert témává kell tenni. Köszönöm szépen. Most Rodriguez Ramosnak adok szót a Renew frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő úr. Burkina Faso 2015-ben elkezdett hanyatlani. Azóta folyamatos a terrorcselekmények sora. Több mint 500 ilyenről tudunk, ahol fegyveres csoportok, civil csoportok ellen léptek föl. a gyerekeket toboroznak az iszlamista szervezetek, de ugyanakkor mecseteket támadnak meg, illetve keresztény templomokat. És ezek általában Maliból jönnek át Burkina Fazóba. Négy-öt négy embernek ötből nincsen munkája, és ezért ilyen népszerűek ezek a fegyveres csoportok. Ennek a régiónak, a Sahel országainak külön fejlesztési célcsoporták kellene válnia, mert eh, eh, most már lassan ott tartunk, hogy élelmiszer segélyre is szükség van, és persze nyilván egy átfogóbb megoldás lesz szükség lenne. Most a zöldek részéről Szaturi kollégának adok szót. Az állásfoglalásunk a burkina fazói súlyos helyzetet ábrázolja, felszólít arra, hogy párbeszédet folytassunk, és őket is felszólítsuk arra, hogy a vallások közötti párbeszédet valósítsák meg. Ez egy óriási politikai válság, amely nek területi vonzata is van, és persze az egész összefügg a környezeti problémákkal is, a felmelegedéssel is, mert Burkina Fazóban már eddig is nagy volt a szegénység, amelynek egy részének a hátterében ez áll. A dzsihadizmus elterjedőben van, és mindezektől szenved a lakosság. A G5-ök találkozója kudarcba fulladt ilyen szempontból, pedig Franciaország és az egész Európai Unió, meg a nemzetközi közösség számára is nagyon sürgős lenne, hogy stratégiával rendelkezünk a helyzet normalizálására. Le kell vonnunk a tanulságot a, a hosszú éveken át tartó kudarcainkból. Itt sürgősen meg kell teremteni a stabilitást. Köszönöm szépen. Most pedig a idé frakció képviselője, Pánce úr következik. Köszönöm. Egy keresztényekre tartó vadászat zajlik Burkina Faso-ban több mint két tucat dzsihadista csoport van, és több mint 700-an haltak meg, több százezren menekültek el a lakóhelyükről. Már most idén tucatnyi keresztény halt meg, köztük papok. Egy iszlám terrorista csoport egy protestáns templomba betörve 14 protestánst ölt meg mise közben, beleértve a lelkész gyerekeket, és gyerekeket is. Ideje, hogy ez a parlament foglalkozzon ezzel az állammal, nem csak a gazdagsága, hanem a törékenysége miatt is. Én ezt a beszédemet azért tartom, hogy érjük el azt, hogy az ottani keresztények békésen tudják ünnepelni a karácsonyt. Nem szabad, hogy hagyjuk, hogy meggyengüljön a keresztény közösség mindenkinek boldog karácsonyt. Köszönöm, most pedig az ECR nevében Rajszen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A radikális iszlám erők Burkina Fázóban az egyszer békés országot, ahol vallási tolerancia volt, a szélsőségek melegágyává alakították. Súlyosan érintik a keresztényeket a e fejlemények. Csak 2019-ben több mint 60 keresztényt öltek meg célirányosan, elűzik őket a falvaikból. Nagyon aggódom. Már csak azért is, mert az előszak nem csak Burkina Fázóra korlátozódik, hanem az egész Száhel régióban elterjed. A nemzetközi lépésekre mielőbb szükség van. Az Európai Unió egy csoportja a régió keresztények helyzetét megvizsgálta, és határozottan kijelenti, hogy segíteni kell őket egy új EU-Afrika stratégiával és biztonságpolitikai intézkedésekkel. A keresztény jelenlét ennélkül eltűnne Burkina Fázóban és a régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezek voltak a frakció hozzászólások. Most Ben Hume asszonynak adom meg a szót egy percre. De, én Köszönöm, elnök eh, úr. Az az eset, amit most eh, elítélünk, a burkini faszói keresztény templom elleni támadás nem egy eh, izolált eset az elmúlt években. Vallási üldözést szenvedtek el keresztények Burkina Faszóban, és ugyanezt történik Nigériában, Afganisztánban, Sri Lankában is az egész világon ez egy vallási üldözés, amit eh, a zsihadisták követnek el keresztények ellen, a hitük miatt eh, gyilkolnak le embereket, eh, a számok önmagukért beszélnek. Az Open Doors jelentése szerint 2018-ban több mint 4000 keresztényt öltek meg pusztán a vallása miatt. 300-at pedig letartóztattak, több ezer templomot megtámadtak. Tisztelt kollégák, világosan kell fogalmaznunk. Ezek a támadások minket is érintenek, az értékeinket, az életmódunkat, a szabadságunkat, és ezt nem tűrhetjük szó nélkül. Köszönöm. Jones eh, asszony, egy perc. Köszönöm. A kollégák már Beszéltek a burkina faszói helyzetről. Ez az ország korábban valási és kulturális toleranciájáról volt eh, híres. Én eh, nagyon örülök, hogy ez így, ez, ez így volt. Ezek szörnyű támadások, ugyanakkor oda kell figyelni a tágabb kontextusra is. Először is eh, én együttérzésemről szeretném biztosítani azoknak a hozzátartozóit, akik meghaltak, vagy ilyen támadásokat szenvedtek el. Bárhol is történjenek ezek a támadások a világon, nem csak Burkina Faso-ról beszélek. Az erőszak egy vírus, amely minden országot, demokráciát eh, érint szívbehatóan, és ezt mindenáron meg kell állítanunk. Én úgy gondolom, hogy egy ország sem immunis az ilyen támadásoktól, Nekünk át kell gondolnunk, hogy mit akarunk tenni az EU-Afrika stratégia keretein belül. Az én álláspontom az, hogy szolidaritást, együttműködést és barátságot kell ajánlani, emellett pénzt, tehát pozitív dolgokat, nem pedig negatív dolgokat annak érdekében, hogy bizonyítsuk, hogy e-, e-, egy a világ és egy az emberi faj. Köszönöm. Most Loazó asszony következik. A terrorista támadások sora rendkívül hosszú évek évek óta tart, és La réalité est que la situation ne fait qu'empirer. Il est... A helyzet továbbra is romlik. Az Európai Uniónak a, jobban meg kell céloznia a támogatását. Továbbra is hosszú távú befektetésekre van szükség a helyi hadseregbe, a rendőrségbe, a csendőrségbe, többet kell tenni ott a terepen. Ugyanakkor az is kell, hogy a burkinai hatóságok ki tudják terjeszteni a hatalmukat a területre, e, ehhez belbiztonsági támogatásra, igazságszolgáltatási támogatásra van szükség. Az idő szorít, ki kell alakítani egy szaheli stratégiát, de együtt a szaheliekkel. Minden eszköz rendelkezésre áll, jobban kell koordinálnunk magunkat, és odafigyelni erre a kihívásra. Ez a kihívás elsősorban afrikai persze, de azért a miénk is Köszönöm, most pedig eh, Bild asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fél millió ö, eh, hontalan és több mint eh, két millió fenyegetett ember ö, fel kéne, hogy már hívja a franciák figyelmét a problémára. Egyre több keresztényt üldöznek ebben az országban, és most a hónap elején egy protestáns templomot támadtak meg, és konkrétan legyilkoltak embereket. Miközben ez az ország sokáig a példaértékű volt a biztonság és a vallás gyakorlás szempontjából. Tehát kiterjedt a Sahel zónában a felégetett területek mérete. Itt is most már a dzsihadizmus uralkodik, és hiába van jelen több mint 4000 francia katona a Sahel zónában, ez nem elégséges ahhoz, hogy a Maliban és Nigériában megszülető dzsihadista csoportokat kordában tartsa. Erről lehet elméleti vitát folytatni, de konkrét kockázata van a dolognak, és a régió biztonsága, jövője szempontjából ez egy történelmi jelentőségű kérdés. Itt nekünk karácsony előtt keresztényként erre különösen oda kell figyelnünk. Poreba úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! a burkina fazói támogat, támadások áldozataival szolidaritást kell gyakorolnunk, és meg kell fogalmazni végre, hogy mit tehetünk az Európai Unió részéről, hogy visszaállítsuk az ország stabilitását. Ezek a támadások, különösképpen a keresztények elleni támadások, a radikális iszlamisták által, akik az ISIS kötelékébe tartoznak, elfogadhatatlanok. Elfogadhatatlan, hogy több tucat embert lemészároljanak, köztük gyerekeket, gyerek, gyerekeket gépisztolyjal lemészároljanak. Hol tartunk? Tehát itt konkrét és azonnali fellépésre van szükség a helyzet kezelésére. A főképviselőnek itt nagyon komoly feladata lesz stratégiára is, de azonnali humanitárius segítségnyújtásra is szükség van egyszerre. Köszönöm szépen. Most Hetman úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, december 1-én katonai támadást intéztek egy burkina fazói templom ma szemben 14-en meghaltak, sokan megsebesültek. 2019-ben mintegy 40 keresztényt mészároltak le dzsihadisták, és az utóbbi két év során az ilyen esetek száma megsokszorozódott. Több százezer ember volt kénytelen elhagyni otthonát, és a számos templom bezárt felszólítjuk a burkinai fazói, burkina fazói kormányt, hogy védje meg lakosságát, vallási csoportjait. Ugyanakkor gondoljunk bele, hogy mi áll a probléma hátterében. Ezt az országot sokféle konfliktus sújtja, és elképzelhető, hogy a helyi kormány nem képes megvédeni a lakosságát. Ezért kell az Európai Unió kormányainak a helyi kormányt segítenie, és minden lehetséges módon segítenie, helyreállítania a rendet, a biztonságot, és azonnali humanitárius támogatást támogatok. Köszönöm szépen. 20 úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is meg fogjuk szavazni az állásfoglalást, de arról úgy gondolom világosan tisztában kell lennünk, hogy a politikai intézkedések az emberi jogsértéseket és keresztény üldözést nem fogják önmagukban megoldani. Több mint 200 millióra e-, emelkedett az üldözött keresztények száma, és csak a hétvégén legalább 33 embert öltek meg Kongóban iszlamisták. Mi a válaszunk erre a halálos gyűlöletre? Azok, akik Jézus példáját követik, az csak azt lehet, hogy szeressétek ellenségeiteket. Jézus azt mondta tanítványainak, ha üldöztek engem, akkor titeket is üldözni fognak. Nos, vajon a szeretet valóban elegendő válasz? Igen, mert maga az Úr szerette annyira a földet, hogy a saját fiát is odaküldte, és ez karácsony igazi üzenete. Csak az Úr, csak ez és a szeretet menthet meg minket ebben a helyzetben. Ezért mindannyiunknak békés, áldott és békét hozó karácsonyt szeretnék kívánni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezek voltak a, a hozzászólások. Most a spontán hozzászólásokhoz értünk, négyen kértek szót, mindenkinek meg tudom adni. Poszpisil úr az első egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát, és én is egyetértek az állásfoglalással. Az Európai Bizottság képviselőinek az Európai politika új képviselőinek fel kell lépni e szerencsétlen ország érdekében. Meg kell mindent tenni azért, hogy ez az ország, ahol vallási tolerancia volt korábban, ahogy az előttem szóló kiválóan emel, említették, visszatérhessen ebbe a helyzetbe. A, milyen segítségeket kell tudni a kormányoknak adni azoknak, a, egy olyan helyzetben, amikor a civil társadalmat nem tudja a helyi kormányzat megvédeni a támadásokkal szemben. Több tucat civil tám, civileket érintő támadás volt az országban az elmúlt évben, és a kormány nem tudott fellépni ellene. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy megvédje a civil lakosságot? Köszönöm szépen. Grappini asszony egy percben. Mulțumesc, domnule președinte. Elnök úr, köszönöm szépen. A kollégák nagyon jól említették eddig, az ünnepek előtt most azt kell lássuk, hogy Burkina Fázóban erőszak terjed, embereket gyilkolnak le. Teljes mértékben elfogadom én is az állásfoglalást. Csak az a tény önmagában, hogy nem tudunk segíteni, csak ez önmagában mutatja azt, hogy az Európai Unió Afrika stratégiáját újra kell gondolni. Emberekről van szó, konkrét intézkedések vannak szükségesek, nagyobb biztonságra van szükség. Az ember, az ember élet nem fejezhető ki pénzben, vagy ár, nincs ára. Az emberek a szegénység miatt is meghalnak, de az múl is, a támadások miatt, a terrorizmus miatt. Nagyon sok dolgunk van, az ensz is valóban van ENSZ stratégia, és nekünk is van EU stratégiánk, de intézkedéseket kell tegyünk azért, e, e, és azt kell biztosítsuk, hogy javuljon a helyzet. Emberekkel kell dolgoznunk, és a szavaknál a szeretettel többet tudunk elérni. Köszönöm szépen. Rolász úr egy percben. Uh, President, um, Burkina Faso Elnök úr, Burkina Faso és a Száhel térség nagy kihívásokat támaszt. Ha azon gondolkozunk, hogy az európai közösség mit tehet, akkor azt hiszem, másként kell megközelítsük ezt a régiót. Nem az instabilitás, bizonytalanság okait eh, kezeljük, éghajlatváltozás, a globális piac kizsákmányolása, a gabona kitermelő iparok által korrupt adminisztráció. Ezek ellen nem tudunk tiszta kézzel fellépni, és ne legyünk vakok, ellopjuk onnan az ásványi anyagokat. Ezek az országok szegények, mi pedig azt segítjük, hogy szegények maradjanak. Le kell állni a kirablásukral. A mi pénzünk, és a terjeszkedésünk bukás. Egyre rosszabb azóta a helyzet, hogy a csapataink ott vannak. Kell a kormányokat segíteni, le kell állni az emberek kirablásával, segíteni őket abban, hogy normál országok lehessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Polcsák úr egy percben. také eh, Elnök úr, szeretnék én is eh, Ké, szeretném kérni a főképviselőt, hogy segítsük Burkina Fázót. Az ország a dzsihadista erőszak miatt szenved, szinte összeomlott, pedig nagyon jól működött korábban, ma már nem. Csatlakozom én is a kollégákhoz. Szörnyűséges a keresztények elleni erőszak, gyerekek ellen, a mérsékelt muzulmánokkal szemben. A demokratikus struktúrákat az országban segíteni kell a fegyver, felfegyverzett biztonsági erőket segíteni kell, az állami erőket, és egyben segítenünk kell, hogy az ország a, mm, a szárazság hatásait is ki tudja védeni, amely miatt az országból már több százezer embernek el kellett mennie. Meg fogom szavazni az állásfoglalást, ugyanakkor ezt kérem a főképviselőtől, hogy az egész Száhel régióval foglalkozzunk, azt segítsük, hanem akkor megbukunk. Köszönöm szépen, ez volt a spontán hozzászólások eljárása. Most Borrell úrnak adom meg a szót. Mr. President, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, képviselők, Igazuk van, az elmúlt hónapokban láttuk, hogy drámaian romlik a biztonsági helyzet Burkina Faso-ban. További adatokat tudok én is említeni azok mellett, amelyeket önök is említettek, ugye 700 áldozatról beszélünk, és nyár óta 500-an haltak meg. Nagyon sokféle támadás érte a falvakat, iskolákat, a hadsereget, laktanyákat, egészségügyi intézeteket. 6-700 ezer ember hagyta el otthonát, és az élelmiszerválság is nagyon súlyos. Alapvető szolgáltatásokra és támogatásra van szüksége ezeknek az embereknek. Több mint egy millió ember szorul sürgős élelmiszer segélyre. Nyáron 2000 iskola zárt be az országban, ami azt jelenti, hogy 300 ezer gyerek maradt oktatás nélkül. Majdnem 10 ezer tanárt érint ez. Ezek közül idén többen meg is haltak. A központi hatóságok hatalma gyengül, miközben közelednek az elnök, közeledik az elnökválasztás, a hatóságokat pedig egyre több kritika éri a válságkezelés miatt. Burkina Faso egy fontos partnerünk, és a közelmúlt nehézségei miatt ellenére úgy gondolom, hogy még inkább jelen kell lennünk ezen a területen. A keresztények a népesség 25%-át adják, korábban ott békés vallási együttélésről beszéltünk, de ez nyilvánvaló, hogy a terrorista csoportok megpróbálják ezt a vallásközi együttélést aláásni. Ez stratégiájuk része, amely arra irányul, hogy etnikumközi és vallási konfliktust gerjesszenek, valamint elüldözzék az embereket. Ellenségnek tartják a keresztényeket, de egyébként azokat a mohamedánokat is, akik szerintük túl túl mérsékeltek. E, ezt mutatja például az októberi mecset elleni támadás is. E, határozottabb, erősebb fellépésre van szükség az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának e, aláírójaként Burkina Faso és a nemzetközi közösség osztoznak abban a felelősségben, hogy meg kell menteni ezeknek az embereknek az életét, megvédeni a népességet, és biztosítani kell a vallás szabadságot, ezért is monitorozzuk a helyzetet, és lépünk fel akkor, amikor azt látjuk, hogy a biztonsági helyzet romlik. Mi támogatjuk a radikalizáció elleni fellépést, a saját emberi jogi keretünk működtetéséhez erőforrásokra van szükség. 10 millióval támogatjuk a szaheli G5-öket, és ugyanilyen összeggel a helyi közösségeket, a civil szervezeteket pedig további 7 millió euróval. Ez példa arra, ahogy eljárunk, amit teszünk, a társadalmi kohézió és a vallások egymás mellett élése nélkül nem lehet stabilizálni ezt az országot. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy az EU továbbra is támogatni fogja Burkina Faso-t. A helyzet ugyanis ott nagyon is érinti a mi biztonságunkat, illetve békekilátásainkat. Köszönöm, hogy ezzel a vitával is felhívják a figyelmet erre a szomorú helyzetre. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel ezt az eszmecserét lezárom. A szavazásra még ma sor kerül. Most nézzük a következő témunkat, témánkat. Az AFED szakbizottság javasolta, hogy napirendre vegyük a fiúk ö, szexuális jogaival való visszaélés témáját Afganisztánban, Lagár tartományban. Az ide vonatkozó szabályokat ismerik, illetve elolvashatók a bejáratnál kitett anyagokból. Most egy percben Csánecki úrnak adok szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt főképviselő úr! Politikai megosztottságaink fölött abban mindannyian egyetértünk, hogy a fiatalok jogaival való visszaélés, a szexuális abúzus elfogadhatatlan és itt volt az ideje már, hogy az Európai Parlament hallassa a hangját azzal kapcsolatban, ami különösen Logár tartományban elszaporodott, elterjedt. A leghatározottabb szavakkal el kell ítélnünk ezt a gyakorlatot. A kormányt is el kell, hogy ítéljük, hiszen nagyon jelentős gazdasági és humanitárius segítséget kap, és mégsem képes, talán nem is akarja megvédeni a saját lakosságát, a saját gyermekeit a szexuális kizsákmányolás veszélyétől. Márpedig azok, akikkel ez megtörténik, azok egész életükön át viselik ennek a stigmáját, és egy életre megnyomorodnak lelkileg, társadalmilag. Úgyhogy Borel fő képviselő urat kérjük arra, hogy a lehető leghatározottabb módon, és ezt tapasztalt politikusként meg is tudja tenni, ítélje el ezt a gyakorlatot. Köszönjük szépen. Mark Arthurnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Mindig egy kicsit az a gondom, hogy amikor Afganisztánról beszélünk itt, akkor mindig csak az árnyoldaláról beszélünk az ottani életnek. Persze komolyak ezek az árnyoldalak, de azért néha talán beszélni kéne az eredményekről is, a boldog családokról, a szép tájakról, a jó ételekről. Tudom, hogy ez most furcsának tűnik, de minden országnak több arca van, és 2016-17-ben újságíróként bejártam az országot, és Nyilván ezeket nem szabad szőnyeg alá cseperni, ezeket a problémákat, de nagyon sok embert ismertem meg, akik az emberi jogokért, demokráciáért harcolnak. Mohamed Musa Mahmoudi és M. Hamidi már régóta, évek óta küzdenek az emberi jogokért, ideértve a gyermekjogokat is, és nem igaz az, hogy ne legyen, nincs ott ennek képviselete meg kéne erősítenünk, támogatnunk kéne azokat a pozitív erőket, amelyek helyben lépnek föl ilyen ügyekben, a gyermekek szexuális zaklatása kapcsán. Vannak helyi hangok, ezeket kell megerősíteni, fontos, hogy erről persze beszélünk, és az állásfoglásban ugyan elismerjük, hogy a hatóságoknak is dolga lenne ezeket a jogokat garantálnia, és ezzel egyetértek, és hogy ki kellene vizsgálni ezeket az ügyeket, de a leghatékonyabban a helyi emberi jogi harcosok tudnak fellépni, őket kell támogatni, ők látják a gyakorlatot, ők vannak helyben jelen, minden erőnkkel tehát a helyi emberi jogi harcosokat és civil szervezeteket kéne, hogy támogassuk. Én ezt mindenképpen belefoglalnám az állásfoglalásba, és annak persze örülök, hogy itt pártokon, pártok fölött sikerült megegyeznünk abban, hogy ezt a gyakorlatot közösen elítéljük. Köszönöm szépen. Most Píri asszonynak adok egy percben szót. Elnök úr, mindannyiunkat sokkal, amit látunk. A helyi afgán elit szegény családoktól gyermekeket raboltatnak el, és szexuális abúzust követnek el rajtuk. Ez botrányos, ez szex rabszolgaság, a világ egyik legsúlyosabb bűncselekménye. Múlt hónapi havi jelentések megmutatták, hogy több száz fiút bizonyítottan, és valószínűleg több ezeret abuzáltak. A tanárok tudtával, a helyi önkormányzatok pedig becsukták a szemüket, és családjaik több száz fiút maguk gyilkoltak meg, mert a szégyen tűrhetetlen volt számukra. Minden elkövetőt bíróság elé kell állítani, és nemzetközi független bizottságot kell felállítani, annak érdekében, hogy ezek a bűnesetek kiderüljenek, és sikerüljön örökre kiirtani ezt a gyakorlatot. Köszönöm szépen. Matthias asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A az állásfoglalás tartalmával természetesen együtt tudunk érteni. A gyermekek szexuális bántalmazása a legszörnyűbb dolgok egyike, amit csak el tudunk képzelni. A, az Afganisztán konfliktus katasztrofális nem csak az ország, hanem az egész régió számára. Az 500 fiatal helyzete eh, szörnyűséges, a statisztikák azonban azt mutatják, hogy 14 ezer gyerekkel szemben történt el eh, néhány rövid év alatt visszaélés úgy gondolom támogatni kell azokat a módosításokat, amiket az állásfoglaláshoz fűztünk, mert fontos, hogy szélesebb eh, értelemben nézzük a kérdést. Az ENSZ fővizsgálója egyértelműen kijelentette, javasolni kell más országoknak, hogy ne avatkozanak be a kiskorúak elleni szexuális visszaéléses esetekbe, az afgán biztonsági erőkkel kell emiatt kapcsolatba lépni. Tudjuk a Human Rights Watch-tól, hogy vannak olyan támadások, amelyeket a katonák követnek el, olyanok, akiket még az ENSZ is támogat. Független vizsgálatra van tehát szükség, hogy biztosítható legyen a büntethetőség. A tagállamoknak le kell állítani azt, hogy fiatalokat Afganisztánba visszaküldjenek, mert kínzással, emberi jogsértésekkel szembesülnek ott, ahogy az állásfoglalás is egyértelműen mutatja. Köszönöm szépen. Osztravitis úr egy percben. Elnök úr, főtisztviselő, főképviselő úr, kedves kollégák! A bűn a legszörnyűségesebb formája a gyermekek ellen elkövetett, úgy, ahogy az afgán gyerekek ellen. Ez súlyosan befolyásolja életüket és jövőjüket. Az ő jövőjük Afganisztán jövője, amelyen próbálunk dolgozni. Az elmúlt napokban az elnök elkötelezte magát, hogy kivizsgáltatja a tartományban elkövetett súlyos jogsértéseket. Várjuk tehát, hogy milyen konkrét eredményei lesznek ennek. Minden elkövetőt az igazságszolgáltatás elé kell vinni. Az iskoláknak továbbra is, ezután is biztonságos helynek kell lennie a gyermekek számára. Közösen kell erőfeszítéseket tennünk Afganisztán helyreállításáért, azért, hogy a fiatal generációknak jövője legyen. Támogatjuk továbbra is a Bacsemazi gyakorlatának megszüntetését és a gyerekek jogainak védelmét Afganisztánban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most két percre Csavka asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, néhány héttel ezelőtt ünnepeltük a gyermekjogok egyezményének évfordulóját, és akkor azt, most pedig azt látjuk, hogy még mindig nagyon sok helyen kell a világban védeni a gyerekeket. Rendkívül aggódom amiatt, hogy több iskolában az afgán tartományban gyermekeket bántalmaztak szexuálisan. Minden társadalomban a gyermekek biztonsága központi jelentőségű kell, hogy élen, különösen a konfliktusos időszakokban. Az emberi jogvédők helyzete és ki, kérdéses, pedig ők azok, akik ezeket a jogsértéses eseteket napvilágra hozták. Az emberi jogvédőknek biztosítani kell, hogy emberi jogi munkájukat végezhessék. Ezen esetek alapján felhívom a, a főügyészi hivatalt, hogy pártatlan vizsgálatokat indítson a, a visszaéléses vádak ügyében és az emberi jogvédők védelmében. Az EU küldöttségek és tagállamok képviseletei Kabulban nyomon kell, hogy kövessék ezeket az eseteket, és teljes mértékben végre kell hajtani az emberi jogok védelmére vonatkozó egyezmény kitételeit, amely különösen a, a fegyveres konfliktusokban kell, hogy védje a gyermekeket. Az Európai Unió pénzügyi támogatását is ettől kell függővé tenni, így tudjuk biztosítani azt, hogy a költségvetést valóban a gyermekek védelmére használják, és az emberi jogvédőkére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Most akkor a frakciók hozzászólásai következnek. Az SND nevében Santos asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a helyzet szörnyűséges eh, szokás, a Basabácsi szokás eh, az afgán megyében. Úgy gondolom, hogy eh, a lehető legerősebb formában el kell, hogy ítéljük ezt. Túl régóta tart az, hogy szemet húnyunk a gyermek vissza, gyermekekkel szembeni visszaélésekkel kapcsolatban és az alapvető jogok megsértésével. Végre az afgán kormánynak is lépnie kell, hogy fellépjen e, ezen elfogadhatatlan szokással szemben. Halljuk gyermekek történetét, akiket bántalmaznak, megtámadnak, e, és önkényesen bebörtönöznek emberi jogvédőket. Itt az ideje annak, hogy minden emberi jogvédőt kiengedjenek, és segítsék munkájukat teljes mértékben ki kell írtani ezt a visszaéléses gyakorlatot, bántalmazásos gyakorlatot. Véget kell venni a bántalmazásnak, és a gyerekeknek garantálni kell az igazságos eljárást. Nem szabad kiadni őket akkor, amikor más országban keresnek menedéket. Tudjuk, hogy mentalitásváltásra van szükség, ehhez pedig az afgán társadalmat kell tudnunk mozgósítani, vallási vezetőket, a kormányokat, mindenkinek részt kell vállalni e, ez ellen a szörnyű e, szokással szembeni harcban. Jogalkotási változtatása és képzésre van szükség. Köszönöm. Az ID frakció nevében. Andersen asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Afganisztánban a gyermekekkel szembeni visszaélés szörnyűséges. Minden gyermek ellen a szexuális bántalmazás szörnyűséges. Bár nem szokásos ez az iszlám országokban, és nem más, mint az ott uralkodó kultúra kifejeződési formája. Az a probléma, hogy az Európai Unió parlamentje megint felemeli a mutatóujját más országokban a a rossz helyzetre. Megint prédikáció ez csak. Jól érezzük magunkat, és a morális fölényünket bizonyítjuk, de az élet nem változik a gyerekek számára. Nagyon problematikus az iszlám szexualitással való fel, kapcsolatos felfogása, ez a rasszizmusra is épül. A, az, hogy nem lehet a probléma okát megnevezni, akkor ne tegyenek úgy, mint hogyha a gyerekek ö, sorsa zavar, vagy bántaná önket. Ez a fajta celebrált erkölcsi fölény nem más, mint a hipokratáknak a hipokrácia kimutatása. Köszönöm szépen. A GUNGL nevében Dali asszony két perc. Um, Köszönöm, elnök úr én üdvözlöm ezt az állásfoglalást abból a szempontból, hogy itt most újra kezdődik a bacsebazi szörnyű gyakorlatáról a vita, ami gyakorlatilag egy rendszeresít, egy gyerekrabszolgaság szexuális bántalmazás, amely Afganisztán területén eléggé elterjedt. Azonban a legszomorúbb része ennek a vitának az, hogy ez nem új dolog, erről tudtunk, nagyon régóta ismert jelenségről van szó. Azt is tudjuk, hogy eh, a leleplezésére irányuló kísérleteket eh, sem hagyják. Amerikai katonák próbálták megállítani ezt a folyamatot, és ezért fegyelmit kaptak, miközben eh, afgán hadsereg laktanyáiba is zajlik, ilyen még olyan laktanyákba is, ahol amerikai katonák is voltak. Az amerikai beavatkozás azt mondták, hogy emberi jogokról, nőjogokról szólt, ezt meghazudtolja az, hogy a szemük láttára történt ilyesmi, nem tettek semmit, ezzel bűnrészessé váltak. És természetesen ki kell, ki kell nyomozni ezeket az ügyeket, az áldozatokat meg kell védeni, és támogatni kell. De én azt gondolom, hogy le is kell vonni bizonyos következtetéseket. Ironikusnak tartom, hogy eh, teljesen megérdemelten elítéljük gyerekeknek a megerőszakolását és rabszolgaságba kényszerítését, miközben szemet hunyunk afelett, hogy ezt az országot erőszakolták meg idegen megszálló erők. Az egyik eh, legerőszakosabb eh, ország ez a világon, mi pedig több száz fiatal eh, embert küldünk oda katonának. Mi nem mehetünk oda, mert nem biztonságos, de gyerekeket, illetve elutasított megtartott menekülteket visszaküldünk. Miközben mindent meg kéne tennünk, hogy ezek az emberek beavatkozástól mentesen évkésen élhessenek ebben az országban. Támogatom az állásfoglásnak azt a részét is, hogy álljunk ki a az emberi jogi jogvédők mellett, és nem pedig az ottani hatalmi tényezők mellett. Köszönöm. Most eh, Castaldo úr következne, de nem látom őt benne a teremben. Eh, Biedron úrnak adom meg a szót egy perc. Imagine a young boy. Képzeljék el, egy 13 éves kisfiú iskolába megy, hogy tanulhasson, ami mindenkinek a joga. Aztán képzeljék hozzá, hogy egy tanár, akiben a kisfiú bízik, beviszi őt egy sötét szobába és megerőszakolja. A fiú bátor és elmondja, hogy mi történt vele. De ha egy rendőrnek jelenti ezt, akkor ott is megerőszakolják. És utána a családja annyira szégyeli magát, hogy kidobják otthonról, ha nem ölik meg. Ez nem izolált incidens, ez egy több száz gyerek által megélt nagyon súlyos probléma logan tartományban, ahol a tanárok, a helyi önkormányzat, a rendőrség összefonódva egymással zaklatja őket. Képzeljék el, hogy mi meg nem teszünk semmit ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Incsir úrnak adok egy perc. Én asszonynak adok egy percben szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a vitánk és az állásfoglalásunk ö, hát attól tartok nem sokat fog érni, mert ez egy mélységes, mély, sötét lyuk, amelyet most ugyan feltárunk valamelyes, de a gyermekek szexuális zaklatása, a kereskedelem a gyerekekkel, a fiatal fiúkkal való visszaélés nem csak afganisztáni tartományában jellemző bűncselekmény. Szolidaritást kérek valamennyi áldozattal, és merjük kimondani kulturális korrektségünk és politikai korrektségünk mellett is, hogy azokat, akik ilyesmit követnek el, el kell ítélni működőképessé kell tenni a jogrendet Afganisztánban, hogy lehessen segítséget kérni. Ezek a, és a gyerekeknek joga van az oktatáshoz és ahhoz, hogy békében nőjenek föl családjaikban. Mindent meg kell tennünk, hogy ez a gyakorlat megszűnjön. Köszönöm szépen. Ezzel a spontán felszólalások mindegyikét meghallottuk, hallgattuk. Még Poszpisil úrnak gyorsan szót adok, mert jelentkezett egy percben. Köszönöm elnök úr, hogy megadta a szót. A Logár tartománybeli helyzet katasztrofális. Tragédia, ami ott zajlik. Leírhatatlan a szenvedés ezeknek a fiataloknak. Kérjük Borelfő képviselő úr, hogy, hogy valamilyen gazdasági szankcióval szorítsa rá a helyi kormányt, hogy tegyen valamit. Mert ígéreteket kapunk az afgán hatóságoktól, de úgy látszik, hogy képtelenek bármire, bármit elérni. A, az afgán eh, EU párbeszédben ezt mindenképpen tematizálni kell, ezt a problémát. És ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy valami megfogható történjen az ügyben. Például akár felvilágosító kampányjal a bűnösök nyilvános elítélésével, megszégyenítésével is lehet valamit tenni. A nemzetközi közösség ne legyen tehetetlen egy ilyen ügy kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt kollégák! A legfrissebb ENSZ titkársági jelentés alapján most már biztosan tudjuk, hogy több ezer gyereket csonkítottak, gyaláztak, erőszakoltak és öltek meg Afganisztánban az utóbbi évek során. És sajnos, amit eddig ez ellen tettek a helyi hatóságok, vagy pláne a külvilág, az semmit nem változtatott a helyzeten. Hiába vannak Afganisztánban is jogszabályok, és van alkotmány, ezeket senki nem érvényesíti ezzel az állásfoglalással remélem elérünk valamit, és nyomást tudunk gyakorolni, de nem elég elítélni ezt a gyakorlatot. Az USA sem avatkozott be, pedig eh, amikor az USA helyben jelen volt, akkor már a probléma ismerté vált. De a tagállamok, a mi tagállamaink is jelen voltak, és részben vannak is még Afganisztánban, tehát kell, hogy legyen valamilyen eszköz a kezünkben, <clears throat> amelyel uh, itt élünk. Itt egy egész generáció sorsáról van szó. 500 millió európai polgárt, akit képviselnek. A vita folytatódjon, és megadom a szót Valasz képviselő úrnak az Identitás frakciócsoportból. Képviselő úr? Mr. Valasz? I'm sorry. Um, uh, Köszönöm, elnök asszony. Az, hogy uh, gyerekeket uh, szexuálisan bántalmaznak, a legszörnyűbb dolog, amit, egyszerűen el, amit egyáltalán el lehet képzelni. Írországi képviselő vagyok, ahol nagyon sok fiatalt abuzáltak a katolikus egyházon belül, és elképesztő szenvedést és pusztulást, pusztítást hagyott maga mögött ez a jelenség. Eh, Írországban eh, a, tudták az emberek, hogy ilyesmi történik, de hallgatásra kényszerítették őket. Nem hihető Afganisztánban az, hogy a kormány és a hatalmon lévők nem tudták, hogy ilyesmi zajlik. Az Európai Unió szeretne segíteni abban, hogy az amerikaiak és mások által okozott eh, pusztítás előttük az oroszok persze, újraépítsék Afganisztánt, de ha pozitív szerepet akarunk játszani, akkor a hatóságoknak tudomására kell hozni, hogy az ilyesmit egyszerűen nem lehet elfogadni mert hogyha mi is hallgatunk, akkor a változások nem következnek be. Pozitív szerepünk lehet Afganisztánban, és önnek is biztos úr, használnia kell a befolyását annak érdekében, hogy ezt megértsék, és azt kiabálni, hogy ez túl sok tűrhetetlen. Saként a bizottság nevében felkérem Borrell urat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A mi fejlett és gazdag társadalmunkban is előfordulnak szörnyű események valóban, és beszélhetünk az afgán háborúról, hogy a nyugat miért vonult be oda 20 évvel ezelőtt, mik ennek az oka, és mi történt ott. De valójában itt most egy konkrét ügyről beszélünk, ez pedig ez pedig a jéghegy csúcsa, hiszen a gyerekek bántalmazásáról szóló adatokból tudjuk, hogy itt egy sokkal súlyosabb jelenségről van szó, mint ami nálunk ismert. A Logan tartománybeli eset tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa 2015 és 18 között az ENSZ 40 ezer gyerekjogi jogsértést dokumentált az országban. Ezek közül jó néhány jogsértés rendkívül súlyos volt. 80%-át a polgári áldozatoknak a gyerekek teszik ki, és noha nehéz eh, igazolni és bizonyítani a vádakat, eh, a több száz gyerek abuzálása, illetve elrablása egy aggasztó dolog. 800 gyereket kórházból raboltak el. nagy mért, nagyon nagy mértékű problémáról van szó. 2017-ben Afganisztánban kísérletet tettek arra, hogy a büntetőtörvénykönyvet megreformálják. 2018-tól lett volna bűncselekménye Bacsebazi, jelenség, ugyanakkor a szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni. A büntetlenséget, amit hatalom, hatalommal rendelkező emberek éreznek, és nagyon nehéz megváltoztatni azt sem, azt is, hogy az áldozatokat rekessze ki a társadalom és stigmatizálja. Nekünk harcolnunk kell, mert ezeknek a gyerekeknek a védelmét végül csak elnöki rendelettel tudták eh, elérni, amit aztán a parlament felülírt, mondván, hogy nincs meg hozzá határozat képesség. Decem, december, tegnap még mindig vitatkozott a, a, az afgán parlament. A gyerekvédelmi törvényt eddig négyszer szavazta le az elmúlt négy évben az afgán parlament. Ez mutatja, hogy milyen nagy az ellenállás. Hogy milyen, milyen, mennyire nem akarják megváltoztatni a szokásokat, e, és megváltoztatni ezeket a magatartásokat. Nekünk segítenünk kell ezt a harcot megharcolni, és mindent megtenni azért, hogy javítsuk a gyerekek sorsát. E, megteszünk mindent, amit tehetünk, és ezt folytatjuk is tudván, hogy egy társadalom megváltoztatása az egy hosszú távú, nagyon nehéz folyamat, és önmagában egy papírtörvény erre nem képes. A közelmúltban tartottunk egy nyilvános vitát az afgán gyerekek sorsáról, arról, hogy jobb jövőt érdemelnek. És az éves emberi jogi párbeszédünkön túlmenően is, amikor az EU leül Afganisztánnal, mi mindig napirendre tűzünk a gyerekjogokról, a gyerekek sorsáról egy tárgyalási fejezetet, eh, a gyerekek szerepe a konfliktusban, a gyerekek elleni erőszak, a gyerekek házasságra kényszerítése, ezek olyan témák, amikről beszélünk. Persze van abuzus a fegyveres erőkön belül is. Az EU ezt szisztematikusan kezelni igyekszik, és odafigyel azokra a gyerekekre, akiket a rendőrségbe vagy a hadseregbe felvesznek újoncként. A rendőrségi együttműködésünk keretében is van egy olyan tevékenység, amelynek révén megpróbáljuk a fiatalokat segíteni, megvédeni. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament ez, ezek mellett kiálljon, amikor fellép. Ezzel a vitát lezárom. Tájékoztatom a házat, hogy a vita lezárásához hat állásfoglalási indítványt kaptam, és a mai napon fogunk szavazni róla a következő napirendi pontunk a külföldi ügynökökről szóló orosz törvény. nagyon kevés időnk van ezért nagyon kérem hogy mindenki tartsa be az egyperces hozzászólási időket megadom a szót fotyga képviselőtársunknak az indtvány szerzőjének. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt főképviselő asszony! a szovjetunió egy nagyon elnyomó kegyetlen rendszer volt nem utolsó sorban az újságrókkal szemben nagyon sok újságíró tűnt el már akkor is, de sajnos a Putyin-féle Orosz Föderációban sem történt előrelépés, sőt inkább visszalépés kezd történni. Kezd egyre jobban hasonlítani az ország a régi Szovjetunióra. Anna Politkovskajára emlékeztetnék arra a bátor újságíróra, aki a sajtó szabadságáért halt meg. És sajnos ez a külföldi ügynökökről szóló orosz törvény, amelyet december másodikán véglegesítettek, ez tovább erősíteni a független sajtó ellen már korábban elkezdődött támadásokat fel kell szólítanunk az orosz föderációt, hogy vonja vissza. képviselő asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Újra Putyin újra az ügynök törvényel még jobban a maga alá akarja gyűrni az orosz társadalmat, és amíg létezővel egyre kisebb független médiát. Lépésről lépésre a Kreml elveszi népétől a szabadságot, de a civil szervezeteket sajnos nem csak Oroszországban üldözik, Sajnos ezt az ötletet európai országok is alkalmazzák. Az autoritér demokráciáknak tipikus jellemzője ez, hogy administratív korlátozásokkal mindenféle módon ellehetetlenítik saját civil társadalmaikat, egyre rafináltabb módon nehezítik működésüket, zaklatják őket. Az NGO-k megfélemlítése Sajnos szomszédunkban elterjedt gyakorlat, de sajnos Romániában, Csehországban is napirenden van a probléma, és Orbán Viktor, Putyin legjobb tanítványa ilyen szempontból, aki kívülről finanszírozott szervezetnek minősít minden olyan civil szervezetet, amely valaha pénzt kapott külföldről. Úgyhogy gondoljunk először a saját házunk tájára. Szerzők nevében Picula képviselőtársunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégák konstruktív együttműködését. Nagyon jó közös szöveget sikerült összeállítanunk az úgynevezett ügynök törvényről. A parlament üzenete ezúttal világos. 2012-ben kezdődött már ez a fajta jogalkotás Oroszországban, de e hónap elején még tovább szigorították azt, és gyakorlatilag aki ha pénzt kapott külföldről, az kénynek minősül. Úgyhogy a média szabadságát ezzel még jobban korlátozza az eddigieknél is a Putyin kormány, a szólásszabadság, a polgári szabadságok egyik legfontosabbika ezáltal súlyosan sérül. Oroszország pedig elvileg aláírója az emberi jogi kartának Európában, és ezzel ez éles ellentétben áll. Az EU-orosz együttműködést, vagy egyáltalán kapcsolattartást ennek a tükrében kell. Következő hozzászóló a szerzők részéről Huk képviselőtársunk. Thank you, Madam President Köszönöm a szólásszabadságnál semmi sem fontosabb, és Európa békéje szempontjából pedig a demokrácia itt, illetve környékünkön is fontos. A legnagyobb szomszédunk újabb aggasztó lépésre ragadtatta magát. A bloggerekértől, újságíróktól elvárja, hogy külföldi ügynököknek eh, nevezzék magukat, hanem eh, börtönbe mehetnek. Nyilván egy pejoratív kifejezésről van szó, ami azt eh, ordítja, hogy ne higgyetek nekem. A azoktól kérik el, várják ezt el, akik kritizálják a kormányt. Ennek a törvénynek mennie kell. Az orosz rendszer elnyomja a kritikát. A demokráciában a hatalomváltás jellemző, azok az államok, amelyek elnyomják a szólásszabadságot, előbb-utóbb veszélyeztetik a saját lakosságukat, illetve a szomszédokat is a Renew frakció nevében azt kérem, hogy legyen több sajtószabadság, nem kevesebb. Közül még Gáler képviselőtársunk ki a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos, hogy megint arról kell beszéljünk, hogy az oroszországi törvényi helyzet szigorodik. Nem csak a civil szervezetek, akik külföldről külföldi támogatást kapnak, kerülnek a törvény hatája alá, hanem magánszemélyek és a bloggerek külföldi ügynöknek tekintendők környezeti korrupciós ügyekkel foglalkozókat most külföldi ügynöknek titulálják, pedig jobbat érdenek, érdemelnek. Aki felszólal az igazságtalanságok ellen, az nem külföldi ügynök, hanem a, egy kis politikai, gazdasági csoport érdekeivel szemben a polgárokért áll ki. Ezzel szemben nacionalizmusról propagálni, ahogy, mégpedig úgy, ahogy az orosz történelemben egyetlen egy más dinasztia sem tette meg felháborító. Az orosz állam megpróbálja a cáridőkhöz hasonlóan és a Szovjetunióhoz hasonlóan alatvalóként kezelni a polgárokat. Mi pedig szolidaritásunknak úgy adhatunk hangot, hogyha közvetlenül követeljük a törvény megszüntetését. És akkor a hozzászólók sorában Kubilius képviselőtársunké a szó az Európai Néppártból. No, Madam Chair. First of all, Köszönöm szépen. Először is egy egyszerű kérdésre kell válaszolnunk. Mi is az, hogy külföldi ügynök? azt jelenti, hogy a hatóságok Oroszországban félnek az emberektől. Ez az oka annak, hogy egy kérésem lenne. Putyin úr, ne féljen, ne féljen a hétköznapi orosz emberektől. Az emberek a saját magukért kezdenek el harcolni. Ez a ez egy olyan alapvető emberi jog, amelyet egyre inkább támadnak és sértenek. Mindent fel kell használnunk, nem csak az EU hatalmát és erejét, hanem az Európa tanácsét is fel kell használni arra, hogy visszakaphassák jogaikat az embereket. Az Európa Tanács, a Velencei Bizottság, a saját kormányaink, akik az Európa Tanács részei, mind hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy az orosz emberek emberi jogait a hatóságokkal szemben megvédjék, hiszen ők félnek az emberektől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Glucksmann képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Merci. Köszönöm, elnök asszony. A kínzás elleni bizottság, a Maximum csoport, akik az LGBT-t ülték, NGO-k, a memóriák, a memoriál, ezek mind külföldi ügynökök, és most már a bloggerek, újságírók, értelmiségiek is mind idegen ügynökök, külföldi ügynökök. Ez az a társadalmi modell, amit Putyin javasolt. És ne tévedjünk, ez inspirálni fogja még az Európai Unión belül is a totalitárius vagy autoritárius mozgalmakat. Ez nem egy diplomáciai kérdés, itt két világrend vízió víziója ütközik egymással. Nekünk koherensnek kell lennünk, amikor megvédjük a demokráciát, legalább annyira koherensnek, mint amilyen koherensen támadja, átfogóan támadja Putyin a demokráciát az Európai Unióban és Oroszországban. Zászoló osztálytársunk e- a Rinyó csoportban. Madam Chair. Tisztelt. Tisztelt elnök asszony, kollégák! a média területet egyre inkább szűkítik, és nagyon kevés forrás marad számunkra. Most magánszemélyeket céloznak meg Oroszországban, különösen a független újságírókat, politikai ellenzéket, aktivistákat, akiknek különböző víziói elképzelései vannak Oroszországgal kapcsolatban, mint amit a Kreml kínál. Szankciókat helyesen elrendelünk Oroszországgal szemben, hogy a kelet-ukrán és krím agresszióra reagáljunk. Öt évvel ezelőtt történt mindez, és nem, nincs semmi jele a fejlődésnek lesznek. Épp ellenkezőleg Oroszország egyre inkább autoritár eh, belföldön. Az törvény is csak azt eh, bizonyítja, hogy nem fejlődik, hanem visszafejlődik Oroszország az alapvető szabadságjogok terén. Ez a törvény nem pusztán az orosz állampolgárokat érinti, hanem közvetlenül támad minket is, európaiakat. Eltér mindattól, ami eh, elítél mindent, ami külföldi a törvény értelmében, és ami károsítja az orosz társadalmat. A civil társadalom, diplomatáink is mind megbélyegzésre kerülnek Oroszországban. Kollégák, nem szabad késlekedni, időben kell lépjünk, és globális tősan kell a törvény visszavonását kérni. Képviselő asszony a zöldek csoportjából. Alen. Tisztelt elnök asszony, főképviselő úr! A szólásszabadság szempontjából az Európai Unió és parlamentünk fontos döntéseket hozott, például most hétfőn is. A Daphne díj odaítélésével a tényfeltáró újságíróknak. De kedden lépett életbe az ügynök törvény, és szerdán pedig ugye a Szaharov díjat adtuk át Tohti úrnak. aki Andrei Szakharov emlékét őrző díjat kapott, aki ugye egy orosz tudós volt. És legyünk tudatában, hogy az orosz rezsimnek a legfrissebb döntése, a még erőteljesebb lecsapás a civil szervezetekre nagyon súlyosan befolyásolja az újságírók és a független újságírók helyzetét különösen. A, a Szabad Európa Rádiónek több száz ö, orosz munkatársa van, és sajnos nekik most nagyon sok munkájuk lesz, bár az ő munkájukat is megnehezíti a dolog. Elő úr az Identitás és Demokrácia csoportból. Merci, Madame la Présidente. J'espère que vous avez conscience que cette résolution condamne... Köszönöm. Ez a, az Egyesült Államokat is el kellene ítélnünk, hiszen ott 38 óta a FAMA törvény az hasonló az oroszra és az is a külföldi ügynökökről szól. Leg, több, amit elmondhatunk, hogy Oroszországnak számos nemzetközi ellenfele van. Oroszország ellen fenn akarják tartani a szankciókat, amelyeknek semmi értelme nincs, viszont minket bántanak. Mindenre az oroszokat mondják, hogy támogatják az oroszok vannak a francia sztrájk mögött is állítólag. 1980-ig Franciaországban is volt olyan törvény, amely korlátozta a külföldieknek az egyesülési szabályait. Egy párbeszédre van szükség, hogyha más irányba megyünk, az zsákutc. Következő hozzászóló Krasznodebszki képviselőtársunk az ICR-tól Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha szigorítják a külföldi ügynökökre vonatkozó szabályozást, akkor ez csak azt mutatja, hogy a Kreml fél a civil társadalomtól, és megpróbálja elvágni őket minden lehetőségtől. Ez a Putyin rezsimnek mindig is jellemzője volt, és sajnos európai országok milliárdos támogatásával működik a Putyin rezsim, gondoljunk a North Stream csővezetékre, és ugyan sok orosz tüntet politikai vagy gazdasági okok miatt, de nekik nincsenek, nincsen hangjuk. Gazdasági társadalmi problémák sújtják az orosz köztársaságot, és ezt Putyin ö, retorikával próbálja orvosolni, és a kritikus hangok elhallgattatásával. Oroszország demokratizációját azonban csak az oroszok tudják befolyásolni, és ők döntetik el, hogy hova ki menjen az ország. Jumszen képviselőtársunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szólásszabadság, a szervezkedés joga, a szabad társulás joga az Európai Emberi Jogi Egyezmény alap elemei, amelyet nem csak EU tagországok, hanem Oroszország is aláírt. Az elmúlt években azonban azt látjuk, hogy az alapvető demokratikus jogokat amelyeket magától értetődőnek veszünk, az autoriter rendszerek nyomás alá helyezik, és aktívan rombolják össze a civil társadalmakat az EU határain belül, Magyarországon, Orbán alatt, Izraelben, Netanyahu alatt, és végül Oroszországban, Putyin rendszerében egyértelmű jelzést kell küldjünk. Nem fogadjuk el azt, hogy alapvető emberi jogokat sértsenek és megtámadják sem a civil, vagy a civil társadalmat. Nem fogadjuk el azt, hogy az orosz kormány nem garantálja, pedig köteles lenne a szabad társulási jogot, szabad szervezkedési jogot és a szólásszabadságot. Képviselő Tisztelt kollégák, az Európai Uniós, Unió, ha meg akar jelenlegi formájában maradni, és hogyha meg akarja védeni a, azokat, akiknek erre szüksége van, azoknak nem szabad most csendben maradnia. Ez a törvény, törvénytervezet egy olyan hamis elem, amely nem valódi tényekre épül. Arról beszélünk, hogy Oroszország helyzetét mi minden érinti. Én magam elgondolkoztam, és az orosz parlament szavazásait 2012-17 és 19 között átnéztem ezekről a törvényekről, az első és a másik verzióban az orosz Duma 60%-a megszavazta pártja, és az ellenzék pártok sem szavaztak ellene, ami azt jelenti, hogy ez orosz belügy, és ez az amerikai korlátozásokra való reakció. Ezért ezt sokkal objektívebben kell néznünk ezt a kérdést, nem pedig orosz ellenesnek lenni. A világ nem egy lábon áll, a világ legalább kettő vagy három lábon áll, és Európa jövője attól függ, hogy mennyire tudunk együttműködni, mennyire tudunk hidakat építeni, nem pedig, ez nem támadás, nem szabad belügyekbe beavatkozni. A következő hozzászóló Léga képviselőtársunk az Európai Néppártból. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A keresztény demokrácia szívét alkotja a civil társadalom és nagyon fontos, hogy erős legyen ez a civil társadalom, mert egyébként a demokrácia is meggyengül. Az olyanok, mint Vladimir Putyin, minden eszközzel fellépnek a civil társadalom elhallgattatása érdekében. Putyin nagyon sok féleképpen teszi ezt, szisztematikusan megfélemlíti a média képviselőit, és ügynökké nyilvánít minden sajtó munkatársat. Ez a törvény csak egy rosszul álszázott kísérlet arra, hogy a Putyin-féle rendszer fenntartsa magát, de mindent meg kell tennünk ezzel szemben, és meg kell értenünk, hogy nem lehet könnyű egy korábbi KGB ügynöknek azt, hogy a gondolkodását megváltoztassa, és mindenhol kémet keressen, de

ítéltük oda a Szaharov díjat itt az Európai Parlamentben néhány Toktinak, és a helyzetek is nagyon fontosak voltak. Azt hiszem, hogy éppen ezért annyira érdekes, hogy ma beszélünk erről az orosz törvényről, a külföldi ügynökökről szóló törvényről. Ez igazából mutatja, hogy mi a gondolatszabadságért mindent megteszünk itt az Európai Parlamentben, főként olyan országokban, akik nem tartozhatnak a Szabad Nemzetek Szövetségéhez. Kis szerepet kaphattam én is ebben a harcban, akkor, amikor a gondolatszabadság és a szólásszabadság elé nagyobb nyomás alá kerül, egyre nagyobb veszélynek van kitéve. Tegnap beszélt, feltűnt nekem a Brexit párt tagjainak a távolléte a Szaharov díj átadása során. Boris Johnson megtalálta módját annak, hogy az orosz befolyásról szóló jelentést ne hozzák nyilvánosságra. Már többet nem is mond. Következő hozzászóló Tercs képviselőtársunk az ICR csoportból. Sí, buenos días, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen. A Kreml december másodikán még tovább csökkentette az orosz állampolgárok és a független szervezetek függetlenségét, a külföldiekre vonatkozó törvények már 2015 óta gyakorlatilag a külföldi szervezetek üldözéséhez vezettek, vagy az olyan orosz civil szervezeteket is megkurtították, akik külföldön tevékenykednek. Gyakorlatilag senki sem rendelkezhet olyan külföldi kapcsolatokkal, hogy azt ne használhatnák fel ellenük. Úgyhogy egyértelmű a nyomásgyakorlás, és nagyon hasonló a helyzet a kommunista diktatúra, a Szovjetunió a gyakorlatához, még a Perestroika előtti időkre emlékeztet mindez. Tehát nagyon tragikus ez az antidemokratikus fordulat, amely gyakorlatilag a nemzetközi szerződésekben foglaltaknak is ellentmond. Azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem jó Oroszországnak és Putyinnak, mert ettől... Vasszony függetlenektől. It's right to condemn... Helyén való elítélni az orosz törvényt, amely elítéli a bloggereket és a civil társadalmat, mint külföldi ügynököket. Ez nyilvánvalóan az idegen gyűlöletet korbácsolja fel Oroszországban. Nem olyan sok hidet hallottam már ebben a teremben amely folyton a külföldi beavatkozást eh, szídja. Tehát más sem mutogatunk, miközben magunk jönjen ezt csináljuk. Jobb lenne a saját házunk táján sepregetni először, mielőtt Oroszországot károsztatjuk. Hányszor esett meg, hogy itt ebben a házban eh, képviselők, meg bizottsági tagok, mindazokat, akik eh, az EU ellen vannak, orosz ügynököknek nevezik, vagy azt gondolják, hogy befolyásolják az oroszok a, a szavazókat, például a, a brit népszavazás során. És ezek a divatos ö, vádak ugyanolyan külföldi ellenes gyűlöletet jelentenek a nemzetállamok ellen. A saját szavazóinkat nevezzük sokszor ügynököknek, hogy az oroszok állnak mögöttük. Megakadályoz bennünket abban, hogy az elégedetlenség mögött okokat keressük, és mindig külföldi ünnököket, beavatkozást keresünk benne. Persze, hogy ö, bírálnunk kell ö, Putyin vasöklét, amelyel elnyomja a saját népét. Ám sajnálatos módon az EU is túl kevéssé foglalkozik a sajtószabadsággal, a közdemokráciával, hanem a saját hibáit külföldiekre keni, maguk, maguk házatáján nézni meg körül először. Kelly képviselő úr a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen. Közelmúltban módosították ezt a külföldi ügynökökről, idegen ügynökről szóló orosz törvényt, ami igencsak veszélyezteti a civil szervezeteket. Az orosz parlament, a Duma továbbra is megnehezíti a civil szervezetek, illetve a szabad média működését. Az újságírók és a civil szervezetek dolgozói elnyomásnak vannak kitéve nap, mint nap öncenzúrához kénytelenek folyamadni, hogy elkerüljék a megtorlásokat. Egy demokratikus társadalom nem működhet szabad média és civil szervezetek nélkül, éppen ezért el kell ítélnünk az orosz hatóságok ezen eh, döntését, egyre szűkül ugyanis a demokrácia eh, tere, élettere Oroszországban. Éppen ezért az oroszokat fel kell szólítanunk arra, hogy a jogszabályokat a nemzetközi és az európai emberjogi normákhoz közelítsék. Köszönöm szépen! köszönöm szépen a sajtószabadság és az információhoz való szabadság alapvetően fontos a demokrácia és a jogállamiság szempontjából mintha putyin erre fittyet hányna. egyszerűen a külföldi behatást úgy fogja értékelni, mint hogyha külföldi um, um, ügynökökről lenne szó, tehát bárkire rá lehet húzni ezt uh, a vizes lepedőt, és még a bloggereket is uh, ezzel lehet uh, sakban tartani. Egyértelmű az, hogy ez egy obszesszív um, magatartás, megpróbálják az információszabadságot a lehető legkisebbre szűkíteni. És nagyon helyes az, hogy innen az Európai Parlamentből ezt elítéljük, ugyanakkor el kellene gondolkozni ezen Putyin barátainak is, akik itt ülnek a sorainkban, és végig kellene gondolniuk azt, hogy ez a fajta társadalmi projekt, amely számunkra elfogadhatatlan, a mi értékeinkkel és a demokráciával ellentétes. Hozzászóló Benion képviselőtársunk a Rinyúból. Thank you, Chair Uh, Köszönöm, elnök asszony. Ez a törvénymódosítás lehetővé teszi az orosz kormánynak, hogy a független bloggereket és újságírókat, akik bármilyen uh, külföldi forrásból támogatást kaptak, uh, külföldi ügynökként megbélyegezzék. A célzottaknak be kell jegyezniük, be kell jelentkezniük a hatóságoknak, vagy akár pénzbírságtól, vagy két éves börtönbüntetéstől is tarthatnak ezzel az orosz kormány tovább még jobban aláássa a szólásszabadságot, illetve a szabad média működését. Felszólítom az orosz kormányt arra, hogy vonja vissza a törvénymódosítást annak érdekében, hogy a nemzetközi emberjogi jognak megfelelő jogszabályokkal bírjanak, és tartsák tiszteletben a független újságírás és a civil szervezetek jogait. Sajnálatos, hogy Oroszország így tett még pont akkor, amikor az Európa Tanácsba visszafogadták. Következő hozzászóló Ropé képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, kedves biztos, kedves kollégák! A legnagyobb fenyegetettség a Kremlin részé, a Kreml részéről az, hogy a demokráciánkat fenyegetik, és most gyakorlatilag ez a civil szervezetek részéről érkezik illetve a független médiát is megpróbálják elhallgattatni, amelyek gyakorlatilag az egyetlen megbízható információforrásként működtek mostanáig. Hogyha őket elhallgattatják, akkor a társadalmat is megosztják, és a környezetvédők vagy az emberi jogi jogvédők ellen is fellépnek, gyakorlatilag a társadalom alapvető értékeit próbálják megrengetni. Ez azt is mutatja, hogy Putyin és a Kreml nagyon félnek, és nem úgy működik a gépezet, mint ahogy azt ők elképzelték. Úgyhogy ebből a rezsim túléléséért való küzdelem bontakozik ki. Kifelé épp úgy, mint befelé, megtörténik ez a nyomásgyakorlás, és megpróbálnak mindenféle népszavazásokba és választásokba beavatkozni. Tehát ha mi az oroszokat védjük, akkor a demokráciát védjük. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Jól emlékszem még, hogy mit jelentett a külföldi ügynök vagy idegen ügynök, amikor még a szocialista Csehszlovákiában éltünk, illetve általában az egész keleti blokkban, amely orosz elnyomás alatt eh, élt ellenzékiekre, emberjogi aktivistákra utaltak ezzel, akik a demokráciáért harcoltak Lengyelországban, Magyarországon és Csehszlovákia, illetve más kelet-európai országokban, most pedig az orosz igazságügyminiszter ugyanezt az elnevezést használja arra, hogy üldözze azokat a szervezeteket és egyéneket, amelyek nem értenek egyet a kormánypolitikával. Ezen szervezetek listájára felkerült a rászorulók névre hallgató cseh szervezet is, amely Európában az egyik legnagyobb non-profit szervezetként működik, az humanitárius segélynyújtás, a fejlesztéspolitika, illetve az oktatás terén a világ több mint 30 országában. A civil szervezeteket támogatunk kell Oroszországban és az ellenzéki hangokat és csoportokat, éppen ezért elfogadhatatlan az, hogy egy független nem, non-profit szervezet, egy uniós tagállam mm, ilyen szervezetét külföldi idegen ügynökként kezeljék, ezért kell viszonylag törvény. Trugárió képviselő asszony a Rinyúból. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A Szabad Európa Rádió döntő szerepet játszik játszott a kommunizmus megdöntésében Kelet-Európában. És ez, ez, ilyen projektek, az ilyenek projektek vannak Putyin fekete listáján, és a mostani jogszabály egyébként eredetileg még 2012-ben került beterjesztésre, minden a külföldi finanszírozást élvező szervezetet list fel, list, fekete listára vettek, már akkor is bírálta ezt az Európai Parlament, Múlt hónapban a törvény hatáját kiterjesztették egyénekre is, magánszemélyekre is, újságírókra, politikai ellenzékiekre. Ez a sajtószabadságot sérti, amelyből nem engedhetünk. Ahogy ezt júliusban elmondtuk már, most azt kell követeljük, hogy vonják vissza ezt a jogszabályt, amely sérti a jólásszólásszabadságot és a nemzetközi normákat is. Nem lehet normalizálni a kapcsolatokat Oroszországgal, miközben az emberi jogok egyszerűen nem léteznek Putyin számára. Szükség, a Magnitsky törvényhez hasonló lépéseket kell tegyük. Azonnali kérdés, azonnali hozzászólásra jelentkezés volt. Idő hiányában hatot, hatnak tudok helyt adni, és csoportonként kettőt. Az első hozzászóló Mr. Tomák az Európai Néppártból doamnă președintă pentru cine. köszönöm Akinek bármiféle kételje volt azzal kapcsolatban, hogy Putyin hogyan viselkedik, hát arra a válasz gyakorlatilag ebben a törvényben megtalálható. Itt nem más a cél, mint az, hogy bizonyos embereket korlátozzanak, könnyű erre a kérdésre a választ megadni, hogy miért hozták létre ezt a jogszabályt. Vannak olyanok, akik Oroszországban bizonyos fajta értékeket akarnak előtérbe tolni, de ezek sajnos a demokrácia és a szólásszabadság kárára teszik ezt. Ez egyébként számunkra is egy fontos figyelemfelkeltés, mert vannak olyan tanárok, újságírók és más véleményformálók, akiket ezzel megpróbálnak elhallgattatni, és egy totális állami vezetést akarnak bevezetni. Tegyünk valamit annak érdekében, hogy megvédjük azokat a, az oroszokat, azokat a milliókat, akik Európára tekintenek. Ából. Elnök asszony, kedves Borel úr, az Európai Parlament mai állásfoglalása, amely az idegen ügynökökre vonatkozik, két prioritást tartalmaz. Az egyik a szólásszabadság, a másik az információhoz való hozzáférés. Daphne Caruana és a Szaharov díj jut erről az eszembe. Oroszország megpróbál beavatkozni. Oroszországban épp úgy, mint, Magyar, mint Európában nyomás kíván gyakorolni. Az Európai Unió pedig a béke területe kell, hogy legyen. Oroszország megpróbál orosz befolyást gyakorolni, először Grúziában, aztán Azerbajdzsánban vagy Ukrajnában, tehát gyakorlatilag megpróbálja kiterjeszteni a volt Szovjetunió területére a határait. Ugyanakkor a mi területünkre is betüremkedik, úgyhogy nagyon kemény választ kellene küldenünk feléjük, arra vonatkozólag, hogy az információhoz való hozzájutás, a közvélemény formálása maradjon tiszta következő képviselő asszony a köszönöm szépen elnök asszony! two thousand and seventeen ben amikor az orosz befolyása a csúcsán volt a vonatkozó törvény alapján be kellett jelentkezniük a rengeteg szervezetnek. Nyilvánvalóan az amerikaiak ezt megkövetelték, és nyilvánvaló, hogy az oroszok visszavágnak a nemzetközi kapcsolatokban. Akció-reakció, ez így működik. Oroszország pontosan ezt tette, reagált az amerikaiak első intézkedésére. Persze ez tragédia a független újságírás szempontjából mit tett a külföldi ügynökökre vonatkozó tő, jogszabálya eh, Amerika, lássuk meg, hogy ez hova vezet majd Oroszországban. Nem orosz értékekről van szó, amelyek különböznek a miénktől, igazából azt másolják, amit a nyugattól láttak és tanultak, és minél hamarabb uh, véget vetünk az orosz országgal fenyegetésnek, annál hamarabb lesz érdemi párbeszéd. Kezdő hozzászóló Poszpisil képviselőtársunk az Európai Néppártból. Mr. Poszpisil. paní předsedající tento. köszönöm szépen ez a törvény bebizonyította azt, hogy az orosz rezsim egyre inkább autoritárré válik. A cseh köztársaságban pontosan tudjuk, hogy milyen helyzet alakult ki, azért is, mert sajnos Zéman és tehát az elnök és nagyon sokan a politikai palettáról támogatják Putyint. Nekünk viszont ki kell mondanunk a véleményünket, és nagyon örülök annak, hogy ezt az állásfoglalást most megvalósítjuk, és világosan látjuk és láttatjuk azt, hogy ez nem egy demokratikus rezsim, és hogy negatívan ítéljük meg azt, amit az emberi jogok területén tesz. A Krímfélsziget bekebelezését is elítéltük, és azt is, hogy hogyan kíván beavatkozni a különböző választási kampányokba. Oroszországnak partnerként kellene viselkednie, de a Putyinféle rezsim nem partner, ezért világosan ki kell mondania a főképviselőnek is az Európai Bizottság nevében ezt. Nem szabad, hogy engedjünk az orosz propagandának, és legyünk csak koherensek. Képviselő asszony a szocialisták és demokratákból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottuk már ezt, a Szovjetunió elnyomásáról már sokan beszéltek, amit a keleti orsz- blokk országainak meg kellett élnie, egész életünket így éltük le, talán mi jobban értjük éppen ezért az egész helyzetet, mint más kollégák. Elítélem határozottan ezt az új orosz törvényt, amelyet Putyin úr a közelmúltban írt alá. Úgy érzem, hogy a sajtószabadság ilyen irányú megtámadása roppant veszélyes. Hogyha nem ismerjük meg az igazságot, akkor miben reménykedhetünk? Csak az oroszok tudják igazán, hogy mi is történik. Szabad gondolatszabadságot, szabad mozgást szeretnének. Persze megszavazzuk majd ezt az állásfoglalást. Aggodalomra ad ez okot, hiszen az Európai Unió szomszédjáról van szó. Fontos, hogy a demokratikus szabályokat mindenki betartsa, akkor lehetünk csak jó partnerek. Az Modik képviselő asszony. arvoisa puhemies suomalaisena olen asunut venäjän naapurissa. Én finn vagyok, és Oroszország a szomszédos államunk. Éppen ezért azt gondolom, hogy mindig is voltak az oroszokkal, illetve Oroszországgal kontaktusaink, akár baráti kapcsolatok is. De sajnos jelenleg a civil társadalom már nem tudja betölteni funkcióját, és lábbal tiporják a jogokat, ez pedig egy nagyon nagy fenyegetettség mindannyiunkra nézve. Ez a mostani törvény is csak tovább ront a helyzeten, egyre kevésbé van szabadság, tehát nem tolerálhatjuk azt, hogy az ellenzéket ilyen módon elhallgattassák, mert ez gyakorlatilag a diktatúra maga. Az újságírókat, a médiát már elhallgattatták, Politovszkoja volt az első ilyen eset, ezt láthatjuk, tehát mindenképpen azon kell munkálkodnunk, hogy az országok, hogy Oroszországgal és a civil szervezetekkel együttműködjünk. Úrnak a bizottság nevében. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió álláspontja régóta világos az orosz külföldi ügynök törvény kapcsán. Ennek a törvénynek a legfrissebb módosítása, amit Putyin úr december 2-án látott el kézjegyével, kiterjeszti a törvény hatáját az egyénekre is. Éppen ezért önök közül többen aggodalmuknak adtak hangot. Joggal tették ezt, Szerintem is, hiszen ez a törvénymódosítás a független újságírókat, a bloggereket veszélyezteti, és ez egy újabb lépés a média szabadság korlátozása, illetve a szólásszabadság korlátozása felé Oroszországban. 2012 óta, amikor először elfogadták Oroszországban ezt a törvényt, a civil szervezeteket ezzel meg tudták bélyegezni, 150 civil szervezetet minősítettek külföldi ügynök szervezetnek, nem csak a megbélyegzés, hanem a bírságok is kísérték ezeket. A civil szervezetek helyzetét ezzel ellehetetlenítették, és a független civil társadalom működését gyakorlatilag jelentősen megnehezítették. 2010 2007-ben módosították ezt a törvényt. Úgyhogy bármely médiaszervezet, amely közvetve vagy közvetlenül külföldi támogatásban részesült, külföldi ügynöknek minősülhetett. Ez a törvénymódosítás tovább szűkítette a szabad és független média terét. Ez a jogszabály ellentmond Oroszország emberjogi vállalásainak és kötelezettségeinek. Éppen ezért az Európai Unió sorozatosan és többször elítélte már ezt a jogszabályt. Legutóbb a külszolgálat nevében november 23-án a szóvivő tette ezt meg, amikor is tudomást szereztünk arról, hogy e, egyénekről, személyekre is kiterjesztik ezen törvény hatáját. Ígérhetem, hogy a jövőben is felszólítjuk majd az orosz szerveket arra, hogy nemzetközi kötelezettségeiknek tegyenek eleget a gyülekezési jog, illetve a szólás szabadság terén. Elengedhetetlen, hogy az orosz állampolgárok is szabadon gyakorolhassák ezen jogaikat, hogy szabadon vehessenek részt civil szervezetek munkájában annak érdekében, hogy az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat védjék, óvják. Az Európai Unió a jövőben is támogatni fogja az orosz emberjogi aktivistákat és a civil társadalom szervezeteit, ahogy azt tesszük a világ más ebben is. Mert ez olyan alapvető elve az Európai Uniónak, amitől nem tágítunk, Ezért fontosak azok a nyilvános nyilatkozatok és ülések, amelyekkor találkozunk ezekkel a szervezetekkel. Természetesen az orosz fejleményeket figyelemmel követjük, és újra emlékeztetjük majd a hivatalos szervezeteket, a szerveket, a kormányt, hogyha a nemzetközi jogi vállalásainak nem tesznek eleget az Európai Emberjogi Bíróság döntéseit tiszteletben tartva, és általánosságban az Európa Tanács egyezményének a tiszteletben tartását, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm, ezzel a vitát lezárom a vita lezárásához hat állásfoglalási indtványt kaptam mai napon fogunk róla szavazni pár perc szünet után délben szavazással folytatjuk. köszönöm szépen! Az elnök. Signori! Signori, stiamo... Kedves hölgyeim és uraim! Azért itt ez mégiscsak egy munkaülés, némi stílus. Már elnézést. Kedves kollégák! A mai napon az Európai Bíróság egy ítéletet hirdetett ki, ez a C502 per 19 Junkeras per Vieres ügyben. Ez egy olyan uh, ítélet, csendet kérek, ami rendkívül fontos, és közvetlenül uh, hat ennek az intézménynek az összetételére is. Úgyhogy uh, nem vesztegettük az időt, nem arról van szó, hogy uh, csak úgy meg akartuk önöket várakoztatni, ennek volt oka. A bíróság a következőket mondta ki. A parlamenti mandátum felvétele attól függ, hogy kik szavazzák meg az illetőt, és ezért kimondta a bíróság azt, hogy az illetékes hatóságok a tagállamokból küldik a képviselőket, hiszen ott szervezik meg a választásokat is, és gyakorlatilag az Európai Parlamenti mandátumot abban a pillanatban kapja meg, amikor őt megválasztották. Innentől kezdve a mentelmi jog megilleti a, személy, a szabályzat értelmében, az Európai Uniós jog alapján. Az uniós privilégiumok és mentelmi jogra vonatkozó szabályokra utalnék itt ebből a szempontból, tehát hogy egészen attól a pillanattól kezdve, amikor hivatalosan kimondták az illető megválasztását. Gyakorlatilag ettől a pillanattól fogva kell számítani a parlamenti mandátumot. Ezen kívül az Európai Bíróság azt is kimondta, hogy a mentelmi jog azt is jelenti, hogyha előzetes letartóztatásba helyeznek valakit, azt vissza kell vonni, és lehetővé kell tenni az adott képviselő számára azt, hogy eljusson az Európai Parlamentbe, és ott a megfelelő formalitásokat kitöltse amennyiben az illetékes nemzeti hatóságok úgy vélik, hogy az adott intézkedést fenn kell tartani, azok után is, hogy a megválasztott képviselő felvette mandátumát az Európai Parlamentben, ehhez minél hamarabb az Európai Parlamentnél kezdeményeznie kell a mentelmi jog felfüggesztését a 9-es cikk értelmében. Itt most a spanyol hatóságokra utalok. Kérem, hogy ők ehhez tartsák magukat, a bírósági ítéletet vegyék figyelembe, és ezért intézkedtem, hogy az Európai Parlament illetékes hatóságai is minél hamarabb tegyék meg a kiigazításokat a parlament összetételével kapcsolatban, figyelembe véve ezt az ítéletet. Nem fogom elfogadni, hogyha bárki ezzel a témával kapcsolatban ügyrendi felszólalást szeretne mondani. Uh, Kedves kollégák! Nagyon világos nyilatkozó után, amelyet az elnök tett, nincs további szükség, további ügyrendi kérdéseket tárgyalnunk. Ezzel kapcsolatban szeretném üdvözölni viszont az ukrán parlamenti képviselők delegációját, aki az e Ukrajna közötti parlamentközi bizottság ülésen vettek részt ma, illetve tegnap és ma üdvözlöm őket. Nagyon fontos ülés volt ez, hiszen az első, amely az új ciklusban szerveződött, az Európai Parlament és a Verhovna Rada részéről is, az Ukrán Parlament részéről is. Ezért jó pillanat ahhoz, hogy jövőképet alkotva törekedjünk közös célok felé. Kedves ukrán barátaim! Az a nagyon intenzív és sokodó együttműködés, amely a parlamentek között van, szimbóluma annak az együttműködésnek, amely Ukrajna útját támogatjuk, és a önök országának jövőjét támogatjuk. Hadd köszönjem meg, hogy itt jártak a parlamentben, és megköszönöm önöknek munkájukat, erősítve, mélyítve demokráciájukat az önök parlamenti munkája révén. Most pedig kezdődnek a szavazások. A szavazások következnek. Először is állásfoglalás. A burkina faszói jogsértések közöttük a vallásszabadság megsértése tárgyában kettős módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük most szavazunk az egész állásfoglalásról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk ilyen formán az állásfoglalást. Megyünk tovább. Afganisztán tárgyában, különösen a fiúkkal szembeni állítólagos szexuális erőszak Lugár tartományban. Egyes bekezdés az eredeti szövegről név szerint fogunk szavazni, megnyitom. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. Kis többséggel. Ez hát itt túl gyorsan szavaztattam. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Az egész állásfoglalásra fogunk szavazni most ki van mellette, ellene, tartózkodók. Az Akonisznál kapcsolatos állásfoglalást ezzel elfogadtuk. Következő állásfoglalás tárgya a külföldnökökről szóló orosz törvény. Név szerint fogunk szavazni a 13-as bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Kérem, voksoljanak! Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók. Így elfogadtuk az állásfoglalást. Megyünk tovább. A 30. évforduló, a 89. decemberi román forradalom évfordulója. Név szerint fogunk szavazni az egész állásfoglalás szövegével megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Következő állásfoglalás. Most arra az állásfoglalásról szavazok, az újgorok helyzetét vizsgálja Kínában azt szeretném kérni, hogy az egyes bekezdésről három részben szavazzunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a harmadik részről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Az egész állásfoglalásra szavazunk most mellette. Ellene. Tartózkodók. Az újgorok helyzetéről szóló állásfoglalást így elfogadtuk. Nos, a következő szavazás tárgya az emberi jogok helyzete és a demokrácia helyzete Nikaraguában. Hetes bekezdésről fogunk szavazni, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Utolsó állásfoglalás a közelmúltban zajló tüntetések elleni fellépés Iránban. Egyes bekezdés hármas módosító mellette, ellene tartózkodók Elvetettük. Ötös bekezdés az szövegből név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, hatos bekezdésben mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító a gépreambuluma mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. És most az egész szövegről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, hadd kívánjak mindenkinek boldog karácsonyt, és találkozunk az új évben. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. 30 másodpercet tudok mindenkinek, hogy békésen hagyja el a termet, hogy aztán fel tudjanak szólalni kollégáim. Kedves kollégák, tehát a szokott rend szerint szavazatmagyarázatokkal folytatjuk. Elsőként az 1989. decemberi román forradalom 35. évfordulójáról emlékezünk meg. Elsőként Daniel Hanna kollega. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A román forradalom jelentős részét 18 évesen Bukarestben nézhetem végig, egy kocsma ablakából ez volt az egyetlen hely, ahol sörhöz juthatott egy 18 éves magamfajta egyetem előtti évét töltő hangol, és elképesztő az, hogy Románia azóta eltelt 30 évben mekkora haladást ért el. De nem csak Romániaról, hanem a többi keleti, or, közép-kelet-európai országról is meg kell emlékeznünk, a demokrácia, a jogállamiság és a személyes szabadságért vonultak az utcára, de az emberek értették, hogy ezeknek semmi értelme, hogyha nem lehet elszámoltatni a vezetőket. Ahogy Charles de Gaulle évek ezelőtt mondta, a nemzeti szuverenitás és a demokrácia egy és ugyanaz a dolog. Köszönjük, Henen kollega! Dzsambászki úr következik egy percben következő hozzászereként. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák! képen, mint Helen kollega, én is ö, követtem a decemberi román forradalom eseményeit, már csak azért is, mert Szófiához igencsak közel történt mindez. Láttuk, hogy mi folyik Temesváron és más városokban. Ezen a ponton Romániát egy kommunista diktátor vezette. Egy olyan kommunista diktatúra ban éltek, ahol az embereket elnyomták, és teljesen új fogalmakat próbáltak gyártani a szovjet kommunista polgár vagy állampolgár fogalmát próbálták megalkotni. Emlékszünk arra, hogy Bukarestben hogyan csaptak össze az utcákon a tüntetők, és ez inspirált bennünket is, hogy elzavarjuk a kommunista elnyomókat, és hát kezünkbe vegyük a jövőként. Köszönjük még ennek, akik annak idején ott voltak, és gratulálunk, gratulálunk a román nemzetnek. Thank you, colleague Jan Köszönjük, Dzsambaszki úr. Zach Regil kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A román kommunista hatalom bukásának 30. évfordulóját ünnepeljük. Ez volt a kommunista birodalom egyik belsej, amely az utolsók között omlott össze. Ez volt a legvéresebb epizód a, a, rendszerváltás, a kelet-európai rendszerváltás folyamatában. Az akkori Csehszlovákiában nekünk szerencsénk volt, a bársonyos forradalom vérontás nélkül zajlott le, és a hatalom átadása a kommunistáktól az új demokratikus erőknek békésen zajlott. Sokkoló képeket láthattunk a TV képernyőjén Romániából. Ceausescu kivégzésére, jól emlékszem, akkor nekünk már volt egy átmeneti kormányunk, amely elindította az országot az első szabad demokratikus választások felé. Mégis Fontos megemlékezni ezekről az eseményekről, és örülök annak, hogy az Európai Parlament ezt az állásfoglalást a mai nap során elfogadta. Köszönjük Zahredil úrnak. Volt egy tolmácsolása volt problémája, vagy napi rendi kérdése lett volna, kedves kollega? Igen, a tolmácsolás nem, nem működött, de most már rendben van. Ó, köszönjük, örülünk, hogy megoldódott a technikai probléma. Botos úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Kedves kollégák, köszönöm elnök asszony. Örülök annak, hogy megszavazta az Európai Parlament ezt az állásfoglalást, és köszönöm minden kollégának, aki szavazatával támogatta ezt. Nagyon fontos pillanat ez Románia történelmében, ezért örülök különösen annak, hogy az Európai parlamentben, az európai demokrácia templomában is sikerült azt szereznünk, hogy milyenek fontosak voltak a 89. decemberi események, mert a 89 során lezajlott események valóban egyszer mindenkor megváltoztatták az egész kontinens történelmét. Az emberi jogokért harcoltak 89. decemberében, ugyanazért, amiért itt az Európai Parlamentben dolgozunk ma. Köszönjük Botos képviselő úrnak, Folytassuk az újgorok helyzete Kínában témához intézett szavazatmagyarázatokkal. Elsőként Bilde úr. Az újgórokkal kapcsolatban ugyanazt kell tenni, mint a rohingyákkal Burmában. Gyakorlatilag a radikális iszlám beszivárgott ide is, és a területi épsége ez utóbbi um, kis területnek a militáns iszlamofóbiának is uh, teret enged. Itt az alapvető uh, szabadságjogok uh, megsértéséről van szó, a gondolati szabadságról, úgyhogy Kína ezzel kapcsolatos hozzáállása nem új. Tudjuk azt, hogy a keresztények is növekedőt, növekedési tendenciát mutatnak ezen a területen, Ugyanakkor rengeteg a nem hivatalos keresztény templom, ezeket administratív vegzálásokkal bezárják, vagy pedig a beszédeket megakadályozzák. A kínai rezsim szemben nagyon keményen kellene felszólalnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bilda asszony. Most megyünk tovább. A következő szavazatmagyarázat tárgya az emberi jog helyzete Nikaraguában. Zahra kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ö, nagyon helyén való az, hogy foglalkozunk a témával, és hogy elfogadtunk egy állásfoglalást is. Hisz arról van szó, hogy itt az Európai Parlamentben, Közép-Amerika vagy Latin-Amerika tárgyában gyakran kettős mércét alkalmazunk. A pacsorok oldalán ülők szívesen bírálják azokat a rezsimeket, amelyek ideológilag számukra kényelmetlenek. Brazíliát szívesen ostorozzák, vagy Csillét és szívesen kritizálják a kolumbiai helyzetet vagy elnököt. Ám más országok, Venezuela vagy Kuba esetében bizony itt a baloldal vagy Bolívia esetében, ahol az elnök el kellett menekülni az országból, vagy Nicaragua esetében sokkal ö, ö, kevésbé hajlandóak bírálni az emberi jogok megsértését. Nem szabad kettős mérzet alkalmazni. Köszönöm, Zahra úr. Most pedig Patrick Breyer kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Elnök asszony. A én delegáció mellett van, hogy számon kérjük az emberi jogok súlyos megsértését, és szankciókkal is sújtsuk ezeket. Ám ezeket a nemzetközi jognak megfelelően kell tegyük, és ez a, ezek a szankciók, főleg az ENSZ ékiszi alatt kell, hogy megfogalmazódjanak. Ez a parlamenti állásfoglalás Nicaragua ügyében nem veszi figyelembe ezeket a követelményeket, különösen azzal, hogy nikaragói elnök ellen szankciókat vezetne be, holott ő még hivatalban levő államfő, ezért tartózkodni szeretnénk, illetve split voltat kérünk. Köszönöm szépen, Brian kollega! Megyünk a következő napi pontra. A legfrissebb tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban. Matthew Patton kollega kér szót, parancsoljon Patton úr. I voted, um, for... Köszönöm, elnök asszony. A tüntetések ellen erőszakos fellépés irányban, témájában természetesen megszavaztam ezt, mert a, az halálesetek miatt el kell ítélni a történteket, illetve a börtönbe zártak miatt is fel kell mennünk hangunkat, de hát ez az állásfoglalás nem tudom, hogy mennyit fog elérni, mert kollégáim Eh, Amerikával és Trumpal kapcsolatban igen negatív hangot szoktak engedni maguknak, de egyedül Amerikának vannak meg az erőforrásai, kapcsolatai és ereje ahhoz, hogy elérjük az állásfoglalással, amit akarunk. Ezért kérem a kollégákat, hogy tartsák tiszteletben eh, Európa legnagyobb védelmezőjét és szövetségesét, hogyha valóban szeretnénk javítani a terén helyzeten, akkor Washingtonban kell ezt elkezdenünk. Köszönjük szépen Petön úrnak, és ezzel a az ülésünket felfüggesztem, ma délután három órakor folytatjuk az ülést. Akivel nem találkozunk, annak boldog karácsonyt! Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhető mindenki számára. Van-e ezzel kapcsolatban felvetés vagy ellenvetés? Ha nincs, akkor jóváhagytuk ezt a jegyzőkönyvet. Most pedig következik a napi szerint az Európai Bizottság nyilatkozata a 301-es szakasz szerinti vizsgálat a digitális szolgáltatási adó témájában. Mint mindig most sem mondom, hogy kékkártyás és spontán kérdéseket már most is lehet jelentkezni elektromos kártyával, nem kell megvárni a vita végét. Kezdjük tehát a nyilatkozattal a bizottság részéről, mert Hogan biztos úr fog velünk közölni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Két, mind a hármukat üdvözlöm. 2018-ban a bizottság két javaslatot terjesztett be, hogy digitális vállalatok is fizessenek tisztességgel adót. Ezek rövid távú megoldások voltak a digitális és adó tekintetében, és egy átfogó, hosszú távú megoldást is kerestünk, amely állandó hely, székhely tekintetében kell, hogy döntést hozzon a vállalati adó, társasági adó befizetésének helyét meghatározandó az Európai Parlament jelentés éppen egy évvel ezelőtt született, december 13-án, 2018. december 13-án. Ebben a javaslatban egy EU digitális szolgáltatási adót egy átfogó megoldás függvényeként irányoztak elő, a tagállamok kell, hogy cselekedjenek, tekintet arra, hogy a társasági adóalap idővel komolyan erodálódik a mostani gyakorlat miatt, és ez nem méltányos, és javaslat gyorsíthatja azokat a tárgyalásokat, amelyek az OECD szintjén folynak, hogy globális megoldást találjunk globális digitális adó tekintetében. és a tanács nem tudott dűlőre jutni 2019 elejéig. Franciaország és más tagállamok tovább léptek, hogy nemzeti digitális adó vezessenek be, az Egyesült Államok pedig egy 301-es szekció szerinti vizsgálatot kezdett 2019. júliusában a francia adórendelkezéssel kapcsolatban. Ez volt az első ilyen amerikai rendelkezés digitális adóval kapcsolatban. Franciaország volt az egyik, nem az egyetlen ország, amely elfogadott ilyen adót. Macron és Trump eh, elnökök találkoztak Biarritzban, a G7-ek találkozóján, miszerint Franciaország visszatéríti az adó eh, kifizetéseket, hogyha a két ország közötti különbség adódik. Ez a megállapodás ellenére az amerikai fő tovább folytatta a vizsgálatot. 2019. december másodikán negatív döntés hozott, miszerint a francia adó észszerűtlen és diszkriminációs, és megterheli, csökkenti az EU-USA kereskedelme. Ugyanezen szabályokat korábban eddig csak méltánytalan kereskedelmi gyakorlatilag szemben Kínával szemben alkalmaztak, amikor tarifákat indokoltak az amerikai fél részéről Kína ellen. Az egyetlen elfogadható útja a kereskedelmi viták rendezésének a WTO vonatkozó eljárásában történhet. Az volt Államok nemzetközi és hazai szinten is elkötelezte magát a múltban, hogy használja ezt az eszközrendszert, ezért felhívtuk és a támogat, hogy ne szegje meg a nemzetközi szerződésben tett vállalásait. Van der Leyen elnök azt mondja, világosat, tehát az Unió reagál majd, bármilyen egyoldalú intézkedésre, amely a multilaterális kereskedelmi rendszeren kívül születik. Az Európai Unió kollektív módon megvéd egy tagállamot, hogyha egy kereskedelmi partner ezen a tagállam ellen egyoldalú döntéseket hoz. A betartási szabály a tanács és a parlament részéről eh, a jóvágyás kerül, erős üzenetet hordoz, hogy az Európai Unió kész megvédeni magát a multilaterális kereskedelmi rendszerben. Hazárim azzal, hogy jelentős aggály volna a bizottság számára, ha az Egyesült Államok tarifákat vezetne be az Európai Unió ellen egy egyoldalú döntés alapján, a 301B jogszabály alapján, 1974-es jogszabályról van szó, amelyet először alkalmazna az Egyesült Államok Európa ellen, mielőtt mióta a WTO-t létrehozták, és az Egyesült Államok jogrendszere is további tárgyalásokat irányoz elő ilyen döntések előtt. Ez az Európai Bizottság tovább is azon van, azon lesz, hogy ezeket a tárgyalásokat mielőbb elindítsuk. Köszönöm szépen, Hogan biztos úr. Vedren képviselő négy percben kap szót. Köszönöm szépen. Kedves biztos, azért vagyunk itt az utolsó vitán, a 2019-es év utolsó vitája ez, és ez mutatja is a helyzetet, amelyet a, bels, a nemzetközi kereskedelemben megélünk már évek óta. Mindannyian tudjuk, ez egy nagyon nehéz időszak a nemzetközi kereskedelem szempontjából. Kína, a digitális világ miatt megváltozott a világ. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy sikerült volna hozzáigazítani a szabályokat is. Éppen ezért egy kiegyensúlyozott, szabályalapú a nemzetközi kereskedelmet támogatok. Mi, európaiak, nyomás alatt vagyunk, és Donald Trumpnak is a célkeresztjébe kerültünk. Először is ő megpróbálta az alumíniumot és az acélt két éve megadóztatni, és ez teljesen illegális. Az Európai Unió erre válaszként vajon hatékonyan adott-e választ vagy sem. Az európai gazdák 25%-os vámot kell fizetniük az európai termékekre, és itt is azt látjuk, hogy Donald Trump nagyon keményen 6,8 milliárddal sújtotta a kereskedelmet. A Trump adminisztráció 100%-os adót kíván kiadni, 2,4 milliárd eurós francia exportra a digitális adózás értelmében. Januárban az amerikaiak bevezetik ezt. Éppen ezért nagyon fontos lenne látni ezt, hogy mekkorák a kihívások, és tudom azt is, hogy ön is egyetért ezzel. Mi a baja velünk Donald Trumpnak? Úgy gondolja, hogy diszkriminatív lenne a digitális szolgáltatásokra kivetett adó, pedig ez én úgy gondolom, hogy egyszerűen csak egy jogos elvárás az Európai Unió részéről, szeretnénk az OECD-n belül egy megfelelő megoldásra jutni. A digitális nagy cégeket megfelelő a mederbe kívánjuk terelni a versenyt velük kapcsolatban, és Donald Trump a sampányt, a rockfortot, a kozmetikai termékeket, a táskákat sújtja ott, ahol a leginkább fáj, pedig tudjuk azt, hogy a francia, ezeknek a francia termékeknek az Egyesült Államok az egyik legnagyobb piaca. Mire várunk még? amennyiben nem csak nagy francia cégekről van itt szó, hanem a kis és középvállalkozásokról és a gazdákról is. Ők az, azok, akik keményen megfizetik mindezt. A gazdák gyakorlatilag a politikai és kereskedelmi ellentéteket ők fizettetik meg, úgyhogy őket kellene támogatni több dologra is szeretnék odafigyelni a mai napon, például arra, hogy fontos a partnerek közötti párbeszéd, hiszen nagy partnerekről van szó, nem szabad, hogy szkanderezzünk egymással. Az Európai Unió egyébként mindig is nyitott volt erre a párbeszédre, és reméljük, hogy az Egyesült Államok is hajlandó és nyitott lesz. Mert hogyha a helyzet fokozódik, abból csak mindenki vesztesen kerülhet ki, szeretnénk nem csak a gazdákat, hanem a fogyasztókat is az óceán mindkét partján védeni, mert ők azok, akik megint csak megfizetik mindennek az árát. Fontos lenne a szolidaritást is megőrizni a tagállamok között, mert az Európai Unió az egységben erős, ez a mi DNS-ünk lényege. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, kedves Hogan biztos, hogy ma is ezt kimondta még egyszer. Franciaországban látjuk azt, hogy mennyire kemény a helyzet, fel kell erősítenünk a kereskedelmünket, mert különben a gazdaságunk fog, fogja mindezt megszenvedni. Az Európai Unió az egyik legnagyobb világ, szereplő a világkereskedelmi piacon. Ezt ki kell mondani erőteljesen, ez egy fontos üzenet, ami az, hogy nem szabad, hogy megengedjük ezt a fajta eszkalálódást, hanem le kell állítani minél hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vedren kollega. Most három percben Csambacki képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, tisztelt Maripér Vedren, és még néhányan, akik jelen vannak. Elképesztően fontos és nagy jelenlét mellett zajló vita, ami azt hiszem jól mutatja, hogy mennyire tekintik a kollégák ezt fontosnak. 751 képviselőből négyen veszünk részt ezen a vitán. Karácsony előtti utolsó ülésnapunk ez, de mégis azért ez furcsa. Annyian vagyunk, hogy pont tudnánk egyet kártyázni. Az is sokat mondó, hogy tízszer annyi a vendég ott fönt a galérián, mint ahányan képviselők vagyunk. Mégis mindannyiunkat érinteni fog ez a digitális szolgáltatási adó, amely minden berendezésre, digitális szolgáltatásra ki fog majd terjedni itt Európában. Látjuk, hogy mennyire foglalkoztatja mindezt a, mindez az Európai Parlamentit. 2019. júliusában az amerikai kereskedelmi képviselő egy vizsgálatot indított a francia digitális szolgáltatási adó ügyében. 3 százalékos adót vezettek be azon cégek teljes forgalmára, amelyek a francia piacon digitális szolgáltatást nyújtanak. Amennyi ben legalább 750 millió eurós globális bevételük van, illetve 25 millió eurós Franciaországból származó jövedelmük. Egyes francia hivatalnokok bejelentései eh, jól mutatják, hogy aránytalan adó ez, és egyes eh, amerikai cégeket céloz csak. A tisztességes, eh, méltányos adózás kérdése nem egyszerű ügy. Amerik sokkal nyilván majd a saját eszközeivel visszavág, ez senkinek sem az érdekel. Kereskedelmi háborúk látjuk, hogy hova vezetnek, nem szabad hagyni, hogy ez megtörténjen, mert az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünkről van szó. Szóval az én frakcióm éppen ezért a szabadkereskedelem mellett érve majd a jövőben is, hiszen az európai polgárok számára csak így tudjuk garantálni a jólétet. Franciaország nem Európa egésze, és nagyon remélem, hogy más uniós tagállamok nem követik majd francia barátaink példáját. Felhívnám a figyelmüket még egy valamire. Itt az Európai Parlamentben gyakran beszélünk arról, hogy harmonizálni kell az adópolitikát. Ezt jellemzően egyébként a kommunista kollégák szokták uh, említeni. Az adópolitika egyértelműen tagállami hatáskör, és mindenkinek ezzel kívánok boldog karácsonyt. Köszönöm szépen, Csampacki kollega. Egy dologban ki kell javítanom. Nem négyem, hanem öten vagyunk. Velem is mindig számolnia kell. Spontán felszólásra senki sem jelentkezett, én módon Hogan biztosodnak adom meg a szót. Ah, doch, ein... Nem, még egy, van egy spontán felszólónk, Karabisön képviselőasszony. To, uh, slow... Elnézést, kicsit lassan jeleztem. Hölgyeim és uraim, ECR-es kollégám Dzsambeszki úr a szavaihoz csatlakozva tényleg szomorúnak tartom én is, hogy ilyenkor tartjuk ezt a vitát, és hogy ilyen kevesen vagyunk. Hogan biztos úrhoz fordulok. Gratulálok önnek és a csapatának. Kiváló munkát végeztek, még akkor is, hogyha csak pár hete dolgozik európai biztosként. Arra kérem írképviselőként, hogy az európai szolidaritás üzenetét kövesse a jövőben is, főként amikor digitalizációról, termékekről beszélünk Amerikai Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban, ilyen nehéz időkben, és ezért mondom, hogy ha bármiben tudunk segíteni, szívesen a rendelkezésekre állunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vals kollega. Akkor most jön Hogan biztos úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a hozzászóló kollégáknak. Úgy tűnik, hogy számukra valóban fontos kérdés ez. E megígérhetem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyeztessünk az amerikai barátainkkal ez ügyben, a digitális szolgáltatási adó ügyében. Biztosíthatom önöket arról, hogy januárban látogatok el Amerikába, és ott megpróbálunk e fontos kérdésben megoldásra jutni. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönet mondjak önnek, elnök úr, és az egész csapatnak. 2019-ben kiváló volt az együttműködés az Európai Bizottság és önök között. Reméljük, hogy ez így folytatódik 2020-ban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, hölgyeim és uraim. Ezzel zárjuk a 2019-es évet és az ülést. Tudjuk, hogy a sütörtök délután hogy néz ki, a, válo- a látogatóságok nem ismerik ezt, sokan el kellett utazzanak már. Én is szeretnék én azt kívánni, hogy a csütörtöni délutáni hozzászólók nem panaszkodnának azon, hogy hányan vagyunk, a beszédeiket felveszik, visz, az interneten közvetítik, és ezt nem lehet tudni később, amikor visszahívják a beszédet, hogy csütörtökön vagy kedden volt az a beszéd. Tehát az nem jó, hogy azt gondolják az emberek, hogy minden nap így fest, ahogy a csütörtök délután, mert sokszor tele van bizony az ülésterem. Szeretek mindannyiuknak áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új évet és egy jó évet, jó évet kívánni. Sok sikert kívánok. Az én politikai hazámat jó lenne, hogyha ilyen sikerek sokaságával volnának. És örömmel várom a találkozást majd önökkel, a bizottság tagjaival is, a mögöttem ülőkkel, állókkal, a szolgálat tagjaival, és az üvegfalak mögött ülő tolmácsoknak is minden jót kívánok. A parlamenti levegőt ők is belélegzik, és nem is működne a parlament, hogyha nélkülük kéne kommunikálnunk. Azt is tudom, hogy nehéz az én akcentusom, amit külön elnézést kérek a tolmácsoktól, nem könnyű engem tolmácsolni, és várom a munkát, együttműködést önökkel is jövő évben. Ahogy Jan Banszki úr mondta, hogy mindig nagyon szigorú kékkártyás kérdésben mindig szigorú vagyok, de ha akar feltenni kékkártyás kérdést, most megadom egyébként, úgy van a lehetőség. Köszönöm, elnök úr. Joggal javított ki, és szigorúnak kell lennie elnökként a hozzászólási idővel, remélem a jövőben is ugyanilyen lesz. Ami pedig az időzítést illeti, E, érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy van-e értelme megtartani a csütörtök délutáni üléseket. Ezen szerintem az új évben érdemes elgondolkoznunk. Szeretnék én is köszöntet mondani az elnöknek, a biztos úrnak és természetesen a tolmácsoknak, mindenkinek boldog karácsonyt és új évet kívánok! Köszönöm szépen, Zsámbaszki kollega. Az ülés jegyzőkönyve a következő ülésre rendelkezésre áll, majd ha nem lesz ellenvetés, akkor a mai ülésben belül állásfoglalásokat továbbítom a címzett személyeknek és testületeknek. Az Európai Parlament ülésszakát ezzel felfüggesztjük, az ülés zárjuk, mindenkinek jó hazautat kívánok!